Signore e signori, buongiorno. Hölgyeim és uraim, akkor jó napot kívánok, és kérem, hogy mindenki foglaljon helyet. In modo da dare inizio ai lavori. Hogy elkezdhessük a munkát. Szeretnék minden résztvevőt üdvözölni, és külön szeretném üdvözölni eh, azokat az illusztris vendégeket, akik a mai napon eh, a szemináriumon részt vesznek és külön szeretném üdvözölni és megköszönni, hogy eljött hozzánk Vivian Redding, a asszony, akitől származik az a kezdeményezés, hogy ma eh, ezt a szemináriumot megszervezzük. és így az Európai Parlament és az Európai Bizottság, illetve a Petíciós Bizottság a parlament részéről szervezte ezt a mai szemináriumot. Úgyhogy át is adom a szót Reding alelnök asszonynak, hogy a bevezető szavakat elmondhassa. Köszönöm szépen. Thank you very much, uh, Mrs. Köszönöm szépen, Mátszóni asszony. Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Nagy öröm számomra, hogy üdvözölhetem önöket egy olyan szemináriumon, amely úgy gondolom rendkívül fontos lesz állampolgáraink számára. Hiszen önök is tudják, hogy az új Lisszaboni szerződés forradalmosította az európai politika alkotást, hiszen szakpolitikáink középpontjába az állampolgárokat helyezte. Az EU alapjogi kartájának pedig kötelező jelleget kölcsönzött. Ez pedig azt jelenti, hogy a kartának a kartának kell ö, ö, iránymutatójának lennie ö, mindenféle ö, intézkedésnek, amikor az EU jogszabályok végrehajtásáról van szó. A karta tulajdonképpen a ö, a mi jogaink gyűjteménye ebben a témában, és védi legfontosabb jogainkat és szabadságjogainkat. Nagyon fontos volt abból a szempontból, hogy mindenki élvezhesse ezeket az alapjogokat, minden olyan állampolgár, akire vonatkozik az EU jog. Élő eszköz ez, amit naponta kell az intézményeknek alkalmazniuk, a tagállamoknak is, amikor az EU ö, jogszabályokat alkalmazzák, illetve a tagállamok bíróságainak is, amikor azt alkalmazzák. 2010-ben ezért fogadott el az Európai Bizottság egy stratégiát a karta hatékony végrehajtásáról, melynek célja az, hogy nekünk, uniónak példát kell mutatnunk. Nem csak az unióban élők számára fontos ez, hanem azért is, hogy kölcsönös bizalom alakuljon ki a tagállamok között, és általánosabban fogalmazva politikáink, illetve politikáink végrehajtása iránt megdőljön a bizalom a közvélemény körében. A cél az, hogy a kartát minden egyes jogalkotói fázisban tiszteletbe tartsák az EU-ban. Az Európai Bizottság az, a, aki előkészíti a javaslatokat, aztán a tanács és a parlament készíti a módosító indítványokat, illetve egészen addig, amíg a javaslatok aztán törvényt alkotnak, amelyeket végre kell hajtani a tagállamokban, és természetesen az Európai Bizottságnak ellenőriznie is kell ennek a végrehajtását. Úgyhogy e, az alapjogoknak mindezen stációját tiszteletbe kell tehát tartani. Ahogy önök is tudják, az emberek az embereket rendkívül módon érdekli, hogy mindez hogy történik, és ez az éves jelentésben is tükröződik, amely az idén márciusban jelent meg. Ennek a jelentésnek az a célja, hogy végigkísérje a karta alkalmazásának történetét, illetve információt szolgáltat arról, hogy a bizottság, a többi intézmény, a tagállamok milyen munkát végeztek annak érdekében, hogy alkalmazzák ezt a kartát. Nos, érdekes, érdekesség az, hogy a jelentés rámutat arra sok levélre, amelyet, a közélemény, amelyet az emberektől kapott ö, a bizottság, ö, amelyek mind-mind az alapjogokra és a kartára vonatkoznak. Úgyhogy nyilván nagyon érdekli ez az embereket, de van egy kis probléma is, hiszen a levelek háromnegyed része gyakorlatilag az EU jog hatáján kívülre vonatkozik. Ez pedig azt jelenti, hogy nagy a félreértés a karta célját illetően, a bizottság kompetenciáit illetően, illetve az Európai Uniós testületeket illetően. A képviselők itt ebben a teremben nyilván tudják, hogy nem minden, alka- minden helyzetben lehet alkalmazni a kartát, csak akkor, amikor a tagállamok EU törvényeket ö, alkalmaznak. A karta általános hatáskörrel nem ruházza fel a bizottságot, hogy fellépjen, hogyha ö, alapjogokat sértenek meg. Ez pedig nagyon fontos ö, dolog, ö, amit valószínűleg félreértettek az emberek. Ö, az európai ombudsman is elemezte ezt a helyzetet, és ez meg is erősítette ezt a dolgot, hiszen az eredmény az volt, hogy az európai állampolgárok 72%-a úgy érzi, hogy nem igazán tájékozott azzal kapcsolatban, hogy miért is létezik ez a karta, és egyáltalán mire jó. Hölgyeim és uraim, ez az egyik oka annak, hogy ma itt összegyűltünk, mert úgy gondolom, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy ez a helyzet nem kielégítő. Az alapjogok érvényesítését érintő késedelmek csökkentése céljából, illetve hogy elkerüljük a csalódásokat, az egyes nemzeti hatóságok, az EU intézmények, illetve más testületek össze kell, hogy fogjanak, hogy jobban tájékoztassák az állampolgárokat arról, ahova, azokról a területekről, amelyekre nem vonatkozik a karta, illetve ahogy említettem, ez közös feladata az EU intézményeknek, testületeknek, beleértve az alapjogi ügynökséget, illetve a tagállamokat. Az első lépés a bizottság részéről az volt, hogy megszületett az éves jelentés. Nagyon konkrét problémákat tartalmaz, amelyeket felvetettek az állampolgárok, és megmagyarázza, hogy néha az EU miért nem léphet fel, hiszen a szerződések bizonyos helyzetekben megkötik a kezét. De azt is elmagyarázza, és ez számomra nagyon fontos, hogy még akkor is, hogyha a karta mondjuk nem alkalmazandó bizonyos esetekben arra, amit az európai testületek végeznek, az alapjogokat a továbbiakban is garantálják nemzeti szinteken. A nemzeti alkotmányos rendszereknek megfelelően. Úgyhogy nincs szakadék, egész egyszerűen csak valaki más veszi át ezt a feladatot. De természetesen honnan tudnák ezt az állampolgáraink, nevezetesen, hogy melyik időpillanatban kinek a feladata a probléma megoldás. Úgyhogy ezért annyira összetett és nehéz az alapjogokról való kommunikáció, mert nagyok az elvárások, a jogi kérdések rendkívül komplikáltak. És biztos vagyok benne, hogy ugyanezek a problémák igazak nemzeti szinten is. Tehát fontos, hogy európai és nemzeti szinten megosztjuk tapasztalatainkat annak érdekében, hogy eldöntsük, hogyan, tudjunk, hogyan tudunk megbirkózni ezekkel a problémákkal. Mert Végül is nem az a lényeg, hogy melyik eszköz melyik időpillanatban kerül alkalmazásra, hanem az, hogy az állampolgárok megkapják a választ kérdéseikre. Úgyhogy hol javíthatunk? állampolgáraink azt várják el tőlünk, hogy megfelelő és hozzáférhető jogorvosati mechanizmusok álljanak rendelkezésre problémáik megoldására. Nem igazán érdekli őket az, hogy mi a jogforrás, ahogy ezt a jogászok nevezik, hanem azt szeretnék, hogy jogaik érvényesüljenek. És valami hiányzik, mind európai, mind nemzeti szinten, ez pedig nem más, mint a megfelelő információ, a jogorvoslat terén, ez pedig egyértelműen gátolja az állampolgárok jogait. Az első lépéseket már megtettük annak érdekében, hogy javítsunk ezen a helyzeten. Például rendelkezésre bocsátottuk azt az információt, hogy hol lehet az e-justice portálon lépni, hogyha valakinek a jogait megsértették. És gyakorlatilag ezért is vagyunk itt együtt, mert együtt kell felfedeznünk azt, hogy hogyan tudunk együttműködni, hogyan tudjuk koordinálni a munkánkat. Meg kell hallgatnunk minden érintettet, eh, ahova eljutnak eh, a panaszok eh, EU, illetve tagállami szinten, és hogy tudják megoldani a problémákat. Elnök asszony, nagyon-nagyon régen, amikor a petíciós bizottság elnöke voltam, az első találkozót szerveztem meg az EU ombudsmennel, illetve a Nemzeti Petíciós Bizottságok elnökeivel, és pontosan ugyanilyen oknál fogva, annak érdekében, hogy megoldjuk a problémákat. Mert gyakorlatilag ott kell megoldani a problémákat, ahova először megérkeztek a levelek. Ugye ez volt a gond a kartával is, most már csak konkrét problémákat vittünk tovább, amelyeket már hosszú évek óta ismerünk. Ugyanis az állampolgárok nem rossz ajtón kopogtatnak, amikor valamilyen jogorvoslatot keresnek, és természetesen ez az ő érdekük is. Nem az a, az a cél, hogy visszaküldjük a levelüket, és azt mondjuk, hogy hát sajnálom, nem tettünk semmit, mert nem ezt várják el tőlünk. A feladatunk az, hogy a kompetens hatósághoz küldjük tovább ezt a levelet, akár tagállami, akár EU szinten. És ez nem csak azt jelenti, hogy mi a nemzeti felelősök irányába járjunk így el, hanem fordítva is igaz. Tehát egyértelmű, praktikus rendszerre van szükség, ahol mi a jogi, intézményes aspektusokkal foglalkozunk, nyilván az állampolgárok ezzel nem foglalkozhatnak, és megpróbálunk választ adni. Úgyhogy együtt vizsgáljuk meg, hogy hogyan tudjuk megerősíteni az együttműködést az ombudsman, a gyermekek ombudsmene, az egyenlő bánásmódi hatóságok és különböző intézmények között. Hogyan tudunk bizonyos panaszokat átirányítani? Milyen kritériumok alapján? És milyen eljárások alapján tehetjük ezt meg? Nos, ahhoz, hogy válaszolhassunk ezekre a kérdésekre, először meg kell értenünk, hogy az egyes érintetteknek mi a feladata a panaszok kezelésében, és egyáltalán milyen gyakorlatok léteznek. Nos, ez az óriási tapasztalat kell, hogy segítsen nekünk ebben, illetve alapot kell, hogy jelentsen az együttműködés kidolgozására az EU és a tagállami szinten. De van még valaki, vagy valami, amit hangsúlyozni szeretnék. Tagállamaink bíráinak feladatát, hiszen mindig is kulcs szerepet töltöttek be, amikor az EU törvényekről volt szó. Nyilván számítunk rájuk is a karta vonatkozásában, amikor értelmezniük és alkalmazniuk kell az EU törvényeket. Hölgyeim és uraim, a petíciós bizottsággal együtt ma ö, szakértők széles köre van itt körünkben, hogy megvitassuk a kérdéseket. Nagyon örülök, hogy meghívtak ide, és köszönöm Mácóni asszonynak személyes elhivatottságát. Hiszen biztos vagyok benne, hogy a petíciós bizottság minden egyes tagja is ugyanilyen elkötelezett az ügy érdekében, hiszen ez az a szakbizottság az Európai Parlamenten belül, ahol leginkább értesülnek arról, hogy az Európai Unióban mi az, ami nem megy úgy, ahogy kellene. Úgyhogy az önök hozzájárulása rendkívül fontos, hiszen közös felelősségünk nem más, mint az, hogy válaszoljunk az állampolgároknak, mégpedig komolyan. Az a válasz, hogy sajnálom, nem az én hatásköröm, ami engem illet, nem válasz. Úgyhogy ezért örülök annak, hogy mindannyian itt ülnek most ebben a teremben, és Remélhetőleg ennek az szemináriumnak köszönhetően megtaláljuk azokat az együttműködési lehetőségeket az intézmények között, legyenek azok bárhol is, válaszolni tudnak, és ez a válasz el is fog jutni a panaszoshoz. Úgyhogy a végén az állampolgár azt a következtetést vonja, vonja le, hogy igen, valaki törődik velem. Úgyhogy ez az, ami itt most közös számunkra, és szeretném majd a munkatársaimtól hallani a tárgyalások eredményeit és az eszmecsere eredményeit. Köszönöm. Köszönöm szépen Reding alelnök asszonynak beszámolójával kiemelte a legkényesebb pontokat, amelyekkel kapcsolatosan nagyon fontos és hasznos az, hogy javuljon minden egyes intézmény működése, és éppen ezért ezekkel a pontokkal kapcsolatosan mélyre szántó gondolkodásra és megfelelő válaszokra van szükség. Ahogyan reding alelnök asszony elmondta, mi vagyunk az egyfajta front office a közösségi intézmények részéről, mi a petíciós szakbizottság, és az Európai Bizottságnál az a hivatal, amely a polgárok bejelentéseivel foglalkozik. A parlament, valamint a petíciós szakbizottság saját hatásköreiken belül folyamatosan ö, megkereséseket kapnak a polgárok részéről azok különböző aggodalmaira, mely aggodalmakat az európai polgárok, az európai lakosok kifejeznek a közösségi jog alkalmazásával kapcsolatosan. Nos, a petíciós szakbizottság a szerződések értelmében specifikus feladatot lát el, mégpedig közvetít a polgárok és az intézmények között, hiszen a polgárok a petíciók eszközeivel kifejezik kétségeiket, aggodalmaikat, nem csupán az Európai Parlament, de az összes közösségi intézmény felé. Az az eljárás, amely a petíciós szakbizottság előtt zajlik, az minden egyes petíció nyomon követését jelenti a titkárság részéről. Minden egyes petícióval vizsgálat keretében foglalkozunk, amely az összes közösségi intézmény bevonásával jár, a tagállami és helyi hatóságokhoz fordulunk úgy szintén, és akár az is megtörténhet, hogy tényfeltáró látogatásokat teszünk az adott helyszínre. Hiszen a petíciós szakbizottság tagjai, tehát egyben az Európai Parlament képviselői így módon közvetlenül tájékozódhatnak azokról a tényekről, amelyeket hozzánk bejelentettek. Ezen szakbizottság tevékenységének célja az, hogy lehetőséges megoldásokat találjunk a polgárok problémáira, abban az esetben, hogyha nekik ez nem sikerül. Ahogyan helyesen említette Réding alelnök asszony is, legalább a hatásköri szintekről kell világos információt adni, és a polgárokat a felelős, az illetékes szerv felé kell irányítanunk. A mai szeminárium, ahogyan ez már elhangzott, és még egyszer megismétlem, abból az igényből született, hogy a félreértéseket tisztázzuk egy olyan ágazatban, egy olyan területen, ami nagyon kényes, és ez nem más, mint az alapjogok védelme. Mert tevékenységünk keretein belül mm, itt nagyon sok panasz irányul az alapjogok megsértése miatt a polgárok részéről felénk. Nagyon sok petíció foglalkozik ezen jogok megsértésével, nagyon sokszor kérnek ezzel kapcsolatban beavatkozást tőlünk. Jelenleg 56 nyitott eljárásunk van, és legalább ennyi, amivel ami, amelyek értelmezésével foglalkozunk. A kárta, az alapjogi kartára Réding azt is emlékeztetett, amikor a petíciós elnökeként szerzett tapasztalatairól beszélt, elmondta, hogy a polgárok kérik az alapjogok védelmét a petíciós szakbizottságtól, az Európai Parlamenttől és más európai intézményektől. Az alapelvek, elvek, amelyek a kartában vannak rögzítve, és amelyek a szerződés részét képezik most már, mm, jelentős súlyjal rendelkeznek, mindenféleképpen foglalkoznunk kell tehát velük. A kárta cikkei alapvető fogalmakat rögzítenek, mint az emberi méltóság, a testi sérthetetlenség, a családi élet, a magánélet sérthetetlensége, az alapszabadságok, az információhoz jutó, jutás, a kommunikáció szabadsága, a tulajdonjog, a mobilitás, a lakhatás, 54 ilyen cikk van, és ez az 54 cikk világosan meghatározza kötelezettségvállalásunkat ezen specifikus elvekkel kapcsolatosan, amely elvek az emberi személyiségre vonatkoznak. Világos védelmet kell tehát biztosítanunk ezeknek az elveknek, és itt nem csupán az egyes elvek helyes alkalmazásáról van szó, hanem arról is, hogy ezen elveket egységesen értelmezzük. A polgárok úgy érzik, hogy egyre nagyobb itt a közösségi kompetencia ezen a területen. Sajnos az a terület, amelyen mozgunk, még uh, ingoványos, Éppen ezért fontos, fontos tájékoztatást nyújtani valamennyi polgárnak, akik hozzánk fordulnak. Az első része a vizsgálatunknak az 51-es cikk értelmezése, amely Ahogyan Reading alelnök azt is felhívta erre a figyelmet, azt tartalmazza, hogy a közösségi jog alkalmazás során a kárta rendelkezését be kell tartani. Az 52-es cikk pedig az emberi jog és alapvető szabadságjogok védelmével kapcsolatos egyezményt említi, de azt is megemlíti ez a cikk, hogy az Európai Unió túlléphet ennek az egyezmények a rendelkezésén, lehet szigorúbb. A petíciós szakbizottság gyakorlatában nagyon szorosan együttműködik az Európai Bizottsággal, mindig fordulunk az Európai Bizottság megfelelő szerveihez, tájékoztatást kérve, együttműködést kérve, és véleményt kérve. Nagyon sok esetben a az Európai Bizottság jelzi, hogy nem rendelkezek hatáskörrel egy adott ügyben. Például vannak tulajdonjoggal, sajtószabadsággal, a kiskorúak védelmével kapcsolatos ügyek, vagy például faji eredetű diszkriminációs eseteink. Jelenleg a petíciós szakbizottságnak az az irányvonala, hogy a petíciókat befogadhatónak nyilvánítja, hogyha ilyen témákkal foglalkoznak. Az állampolgársági jogok védelme is feladatunk. Egyrésztről így módon eszmecserét tudunk kezdeni az egyes állampolgárokkal, ugyanakkor viszont az, a nem reális elvárásoknak is elejét tudjuk venni, nagyon fontos, hogy elgondolkodjunk a, ezeken a rendelkezéseken úgy, hogy egységes értelmezése alakuljon ki végül ezeknek. Remélhetőleg a mai szemináriumból megfelelő tanulságokat vonhatunk le, hogy feladatainkat még jobban el tudjuk látni, és úgy tudjunk tevékenykedni, hogy mindig a polgárok érdekeit szolgáljuk ezzel. Köszönöm a figyelmüket, és most pedig megkezdeném a kerekasztal munkáját, először bemutatnám a vendégeinket, de mielőtt ezt megtenném, elköszönök Réding alelnök asszonytól, aki elhagyja most az üléstermet. Még egyszer köszönetet mondok az Európai Bizottságnak és Reding alelnök asszonynak, amiért támogatja ezt a kezdeményezést együtt a petciós szakbizottsággal és az Európai Parlamenttel. Az első panel szereplőit szeretném bemutatni mai szemináriumi napunkon arról beszélünk majd, hogy mit is jelent a gyakorlatban az alapjogi karta az európai polgárok számára, és hogyan lehet tájékoztatni a polgárokat arról, hogy milyen esetekben alkalmazzák a kártát. Még egyszer üdvözlöm a vendégeinket, a mai vita szereplőjét, akik itt jelen vannak, Mónika Flasikova Benova, Giuseppe Tezauro professzor úr, Sjef van Erb professzor, Elspeth Guild professzor, valamint Jean-Paul Jacques professzor. Minden jelenlévőt üdvözlök, és a megállapított sorrendnek megfelelően először Flasikova Benyomának adom meg a szót. Madam Chair, thank you very much. Uh, dear colleagues, uh, ladies... Köszönöm, elnök asszony. Örülök, hogy itt lehetek, és beszélhetek az alapvető jogokról, amelynek az Európai Unió egyre nagyobb fontosságot tulajdonít. Nem nagyon vagyok híve a túlzásoknak és a frázisoknak, de nekem tetszik az a kifejezés, hogy az Európai Unió az alapvető jogok uniója, és ezért is nagy megtiszteltetés számomra, hogy én lehetek a raportőre az Európai Parlament éves jelentésének az Európai alapvető jogok alakulásáról. Nagyon örülök, hogy eh, ilyen kiváló vendégek eh, vesznek részt ezen a szemináriumon. Teljesen egyértelmű, hogy miről szól ez a szeminárium. Az alapvető jogok kartája nem sokat ér, hogyha papíron marad. Hasznos kell, hogy legyen, hasznossá kell, hogy váljon, és a gyakorlatban is meg kell valósítani. Hogyha a megvalósítás hatékony, vagy azt akarjuk, hogy az legyen, akkor az állampolgároknak tudniuk kell, hogy hol és hogyan kell alkalmazni ezt a kártát. Tudjuk, hogy ez jelenleg problémát okoz, és ezért is ültünk össze most. 72% az európaiaknak nem érzi úgy, hogy kellő információkkal rendelkezne az európai alapvető jogokról mondják, mondja az Európai um-, Ombudsman felmerése. Tudjuk, hogy az alapvető jogok tudatosítása az európai intézmények feladata kell, hogy legyen. Teljesen egyértelmű, hogy ezekről a jogokról több ismerettel kell ellátni a közvéleményt, és arról is tájékoztatni kell őket, hogy a jogok megsértése esetén hogyan léphetnek fel. Jobb információs csatornákra van szükség a jogorvoslatokhoz. E, számos területen például a, ilyen terület a gyermekek és a fiatalok jogainak területe. A fiatalok gyakran nem is ismerik a jogaikat, nem tudják, hogy hogyan lehet ezeket megvédelmezni, vagy kihez lehet fordulni, ha azokat megsértik. A második dolog, és ez viszont általánosan igaz, ez az, hogy milyen szerepet játszanak az egyéni jogorvoslati lehetőségek. Az Európai Bizottság helyesen beszélt a panaszosok eh, zavaráról, eh, amikor azt a kifejezést használt, hogy rossz ajtón kopogtatnak. Sajnos eh, gyakran így van. Néhány alapelvet érdemes itt tisztázni. Akkor, amikor a tagállamok nem az EU jogot hajtják végre, a akkor a nemzeti alkotmányuk védelmezi az alapvető jogokat, és eh, rendelkezik azoknak betartatásáról. Ilyen esetekben, ha a polgárok úgy érzik, hogy az alapvető jogaikat megsértik, akkor az illetékes nemzeti hatósághoz kell gyorsan fordulniuk, vagy az ottani illetékes emberi jogi testülethez. Az Európai Emberi Jogi Bíróság a belföldi jogorvoslati lehetőségek kihasználása után egy újabb védelmi réteget vagy lehetőséget biztosít. Az Európai Bizottság nem fellebbviteli fóruma a nemzeti vagy nemzetközi bíróságok döntéseinek. Azok, akik úgy vélik, hogy megszekték az alapvető jogukat, jogaikat, azok tájékozódjanak, tájékozódniuk kell a rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségekről. Ez eh, azt jelenti, hogy ki kell használni a létező eszközöket arra vonatkozóan, hogy tájékoztassuk, annak érdekében, hogy tájékoztassuk az embereket arról, hogy milyen fórumnál nyújthatnak be panaszt. Az európai portál eh, ebből a szempontból hasznos eh, lehet, és ezzel is segítjük az európai polgárok tájékozódását. A portálon meg kell jelennie a jogorvoslati lehetőségeknek azokra az esetekre, amikor jogsértés, vélelmezett jogsértés történt. A portál tehát tartalmazza a jogorvoslati lehetőséget az alapvető jogok területén, és eh, így a, utal a nemzeti emberi jogi intézményekre, intézetekre, az Európai Parlament Petíciós Bizottságára, az Európai Bíróságra, az Európai Emberi Jogi Bíróságra és az Európa Tanács egyéb szerveire. Azokon a területeken, ahol nem alkalmazható az Európai Karta, a bizottság megvizsgálja, hogy hogyan lehet a, visszaküldeni a panaszt a nemzeti hatóságokhoz, az illetékes nemzeti hatóságokhoz. Ezen a szemináriumon nekünk az a feladatunk, hogy azon gondolkozzunk el, hogy hogyan lehetne intézményesíteni egy ilyen mechanizmust. Az Európai Bizottság már több fontos lépést tett annak érdekében, hogy tájékoztassa a közvéleményt az Európai Unió szerepéről az emberi jogok területén. Ezek közül néhányat érdemes most itt felidézni. Például megnövelték az információs tevékenységet azzal kapcsolatban, hogy mik az Európai Unió jogosítványai az emberi jogok területén, és milyen közbelépési lehetőségei vannak az Európai Bizottságnak. A magyarázatokat hozzáférhetővé kell tenni a panaszosoknak, illetve az egyéb érdekelt feleknek is. Említettem már, hogy a gyermekek jogairól az átlag állampolgár kevés információval rendelkezik. Érdemes lenne tehát az információt gyermekbarát módon is közzétenni. Hogyha az Európai Bizottság olyan panaszra válaszol, amely nem a saját hatáskörébe tartozik, akkor eh, mellékelnie kell ahhoz egy mellékletet, amely gyakran feltett kérdéseket eh, E, és azokra adott válaszokat e, tartalmazza, e, és utalnia kell az illetékes nemzeti hatóságokra. Az európai bírói hálózattal fenn kell tartani a kapcsolatot, illetve legyen az büntetőjogi, közigazgatási vagy polgári peres bírók európai hálózata. Egy lábjegyzetet is fűznék ahhoz, amit itt ma vizsgálunk. Az, európai, az eurozóna válsága magában hordja az Európai Unió dezintegrációjának veszélyét. Az egész európai integrációt én veszélyben érzem. A feladatunk az, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy az Európai Unió egyre közelebb kerüljön a polgárokhoz. Az egyik módja ennek az, hogy tájékoztatjuk az állampolgárokat az alapvető jogaikról, és arról, hogy hogyan lehet ezeket a jogokat megvédelmezni. Teljesen elfogadhatatlan az, hogy az Európai Bizottság csak egy harmadát tudja befogadni az ügyeknek, Eh, ebben az esetben, ha ez folytatódik, akkor eh, egy kiábrándulás eh, következik be. Kiábrándulnak az emberek az Európai Unióból, és ez különösen káros lenne most, amikor az Európai Unió egyéb nehéz kihívásokkal is szembesülni kényszerül. Köszönöm elnök asszony, hogy meghívtak, és remélem, hogy ez a szeminárium hatékonyan szolgálja ezen kérdések feltárásának, megoldásának az ügyét. Köszönöm még egyszer, hölgyeim és uraim, a figyelmüket. Eh, grazie kollega. Eh, Köszönöm, Benova kolléga. Tájékoztatni szeretném a jelenlévőket, hogy eh, a munkálataink úgy zajlanak, hogy először a vendégeink beszámolóit hallgatjuk meg, majd pedig lehetőség lesz arra, hogy a parlamenti képviselők felszólaljanak, kérdéseket tegyenek fel, és egyes szakértők is, akik ezt kérték. Tehát 45 percet, az idő felét a vitának szenteljük, melyben a, be, az előadók is részt vesznek. Megadom a szót Tezauró professzornak, örülök, hogy eljött. Köszönöm szépen, hogy meghívtak erre a közös eszmecserére. Az a ö, külön tisztelet ért, hogy két elég jelentős észrevételt tettem az alapjogok területén. Korábban az Európai Bíróságon, most az Alkotmánybíróságon tevékenykedve. Az alapjogi karta, mint valamennyi jogi szöveg, csak egy papír darab. Ezt élettel kell megtölteni, táplálni kell napról napra azok által, akik a jog területén tevékenykednek, a bírák, a jogalkotók által, mindenki által, akik valamilyen módon hozzájárulhatnak ennek a nagyon fontos eszköznek a működéséhez. Az alapjogi kárta egy hosszú idő után született meg, amikor is az alapjogok területe területét a ö, jog gyakorlásban kicsi elfelejtették, hiszen mindenki tudja, hogy a szerződések hallgattak erről a területről. És az első alapjogi karta születésénél felmerültek bizonyos problémák. Egy ö, ö, évtizeden keresztül körülbelül nem lehetett pontosan tudni, hogy miről ö, is van itt szó. Ö, de aztán egy nagyon fontos értelmezési ö, megoldása lett ez a kárta mindazoknak, akik a közösségi jog területén működnek. A Lisszaboni szerződéssel ez egy olyan eszközé vált, amely most már formailag is jogilag kötelező. Mi is volt az, ami ehhez az eredményhez elvezetett minket? Az, ami egy pesgős üveg esetében meghatározó gyakran, hiszen nagyon nagy volt az elvárás, sokan pedig azt mondták, hogy ez a kárta ez nem ér semmit, ennek nincs értéke, de ez nem igaz. Lisszabonnal ugyanolyan rangra emelkedett, mint a szerződés, és ezzel sokkal nagyobb lett a hitelessége mint az, ami a valóságban megillette. Nagyon gyakran a sajtó, de nem csupán a sajtó, egy elvárást kelt, elvárást ébreszt, és amikor ez az elvárás nem teljesül, akkor nyilvánvalóan egy üresség, egy vákum alakul ki. Ez a jelenlegi időpont, amikor mindenki azt gondolta, mert rosszul tájékozottak voltak, hogy a nizzai szerződés egy abszolút védelmi eszközt jelent majd az alapjogok területén. Ezzel szemben a nizzai kárta a Lisszaboni szerződéssel vált közösségi joganyaggá. A nicai kert alkalmazhatósága egy nagyon régi probléma. Ez a közösségi jog alkalmazhatóságának problémája is egyben, hiszen nem mindig alkalmazandó a közösségi jog, nem mindig ö, kívánatos, hogy ezt a közösségi jogot alkalmazzuk. És a kártában hasonlóképpen ahhoz a két-három szöveghez, amelyeket a Lisszaboni reform hozott létre, Szinte megszállott jellegű az a felhívás, hogy a kárta nem újdonság az alapjogok területén, különösen ami az Európai Unió kompetenciáit, hatáskörét illeti. Nos, nagyon nehéz elmagyarázni a polgároknak mindezt, amikor azt meséltük nekik, hogy a nidzai kárta gyógyír lesz minden bajra az alapjogok területén. Hát most magyarázzuk el a polgároknak, hogy vannak olyan helyzetek, amikor a nidzai kártát nem lehet alkalmazni, azon egyszerű oknál fogva, hogy az adott esetben nem a közösségi jog alkalmazandó. De egy közösségi jog által lefedett esetben akár a Nizzai Karta, akár az Emberi Jogi Egyezmény, akár pedig a nemzeti alkotmányok alkalmazandók. Az a híres, híres többszintű védelemről szóló mondat jut eszembe az alapjogokról. És magyarázzuk el ezt nekik, hogy ezen három eszköz közül azt az eszközt kell alkalmazni, amely a legmagasabb szintű védelmet biztosítja. Természetesen nem 10 percre lenne szükség, hanem sokkal többre ahhoz, hogy ennek az illúziónak az okait kifejtsem, a nagy illúziónak az okait, amely mindenek előtt a sajtónak köszönhető. A sajtó nem akar félintézkedéseket, erős dolgokat, erős híreket akar. Tehát az a tény, hogy a nicai kárta szerződésé vált, de csak az alkalmazási korlátok között alkalmazandó. Hát ez nem túlságosan erős hír, ez egy normális dolog, az újságok viszont a normális a hétköznapit meghaladó hírekből élnek. Azok a professzorok, akik a hallgatókhoz szólnak, nagy felelősséggel viseltetnek, a fiatalokhoz fordulnak, és a fiataloknak megmutatják, jelzik, hogy mely utakat kell választani a nidzai kárta alkalmazásához és az alapjogok védelmének eléréséhez. A professzorok a közösségi jogot felvették ismeretanyaguk közé. Gyakran az alapjait sem ismerik ennek, és ennek ellenére egyetemeken, kerekasztalokon számolnak be olyan dolgokról, amelyek az ő kívánalmainak, kívánalmaiknak, vágyaiknak felelnek meg, nem pedig a valóságnak. Nagyon nagy tehát a tanítók, professzorok felelőssége, mert a fiatalok felé való ismeret átadás egy nagyon nagy felelősség hiszen a fiatalok ezeket az ismereteket elsajátítják, magukévé teszik, mégpedig azonnal, amint ez elhangzik. Természetesen a hírek terjedése gyors. A bírók és az ügyvédek esetében a nicai kárta egy abszolút alapjogi védelmi eszköz volt, sőt a csatlakozás szó a Lisszaboni szerződésben, a jegyzőkönyvben és a többi. Ezt a, az alapjogi római egyezményhez való csatlakozásként értelmezték, amely a Lisszaboni szerződéskor már megtörtént. Láthatják, hogy az első ítéletek nem csupán Olaszországban, hanem máshol is, hiszen elég beletekinteni az emberi, az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatába, illetve az előzetes döntéshozatali kérelmekbe Európa valamennyi országából, hogy láthassuk, hogy ez az orientáció egész Európában elterjedt, tehát a Nidzai kárta, a, amely biztosan egy közvetlen hatással bír. Nos, ez kihat az általános elvek, jogszabályok közötti különbségekre, de mindezek haszontalan viták azért is, mert hogyha a nicai kártát kezdjük alkalmazni, akkor ez esetleg, olyan esetekben is megtörténik, ahol ez a kárta nem lenne alkalmazandó. A bírák és ügyvédek felelőssége tehát nagyon nagy. Olaszországban számos hónapig volt egy különbség az általános bírák és az alkotmánybírók között, hiszen az alkotmánybíróság kezdetektől fogva figyelmeztetett arra, hogy túlságosan gyorsan haladtok, túlságosan előre léptek a nidzai karta alkalmazásában. Most tehát nagyobb nyugalom uralkodik, és kevesebb a lelkesedés túlzása a nidzai karta alkalmazását illetően. Mit is kell tenni? Én az utolsó észrevételből indulnék ki Benyava asszony részéről. Nos, szerintem a kis gyerekeket kell tanítanunk, különböző prospektusokat kell kiadnunk rajzokkal, meg kell magyaráznunk, hogy mi és a közösségi jog, mi és a nidzai kárta, és hogy mennyire fontos együtt élnünk. A különböző kultúrájú, különböző képzésű nők és férfiak együttélése milyen fontos. És ezután pedig a jogterületén működőkkel kell foglalkoznunk, bírákkal, ügyvédekkel, az ügyvédek ugyanis a szűrők, a polgárok és a jogvédelmi eszközök között, beleértve a bíróságon kívüli eszközöket, mint például a petíciós szakbizottság az Európai Parlamenten belül. Tehát nagyon sokat kellene foglalkoznunk az újságírók, az ügyvédek és a bírók képzésével. Mert a tudásszint, az ismeretanyag Na most a professzorokat hagyjuk, jó magam is egyetemi oktató vagyok, nem akarok most ezzel a területtel érdemben foglalkozni, de a jog területén működők, akik szűrőként működnek a polgárok és a jogvédelmi eszközök között egy intézményen, egy struktúrán belül, ahol a jog alapvető, túlmenően az alapjogokon, mint az Európai Unióban, amely jogközösség, ahol az integráció szintje abszolút, és sokkal előre haladottabb, mint az integráció más területein. Nos, tehát egy ilyen esetben talán itt lenne az ideje arra, annak, hogy figyelmünket és rendelkezésre álló forrásainkat mindenek előtt ezekre az ágazatokra összpontosítsuk. Köszönöm a figyelmet. professzor. Köszönöm szépen, Tezauro professzor úr, el kell mondanom, hogy teljes mértékben egyetértek azzal, hogy egy közös jogi kultúrát kell kialakítani a joggal foglalkozó foglalkozásokban, és tegnap egy európai képzési hálózat projektjét fogadták el, a költségvetési szakbizottságban itt egy kísérleti projektről van szó, kollégáink is támogatják ezt, ebbe az irányba haladunk, tehát nagyon örülök, hogy egyetértünk ebben. Most pedig Szifanel professzornak adom meg a szót a Maastrichti Egyetem részéről. Köszönöm. First of all, thank you very much, Chair. Köszönöm elnök asszony a szót először is. Köszönöm, hogy meghívtak a szemináriumra. Hölgyeim és uraim, amikor az emberi jogokról beszélünk, általában az első gondolatunk a magánélet. a gyanúsítottak védelme, a gyermekek jogai. De az egyik alapvető emberi jog a jog a tulajdonhoz. És pontosan a manapság, amikor a gazdaság van nagyon rosszul áll, és amikor úgy tűnik, hogy ismételten egy másik horrorisztikus esemény szélére sodródtunk, ami a bankokat illeti, a bankválsághoz. A kérdés az, hogy állampolgáraink milyen, milyen jogokkal rendelkeznek a gazdasági válság közepette, amikor a tulajdonról szólunk. A Karta 17. cikke meghatározza a tulajdonhoz való jogot, nevezetesen azt mondja, hogy mindenkinek joga van ahhoz, hogy a jogosan megszerzett tulajdonát meg is tartsa. Aztán arról van szó, hogy senkit sem lehet megfosztani, csak közérdekből ezektől a tulajdonoktól, és csak olyan esetekben, amelyről jogszabályok születtek. Természetesen ez a rendelkezés az emberi jogokról szóló első jegyzőkönyv első cikkéről mintázódott, és felmerülhet a kérdés, hogy mi a köze a tulajdonhoz való jognak, amikor az, ember, az európai jogról beszélünk? Mert a kartár csak az európai intézményekre alkalmazandó? Hát én azt mondanám, hogy nem kevés köze van hozzá. Először is a, azt hiszem a, a 79-es ítéletre utalnék, vagy ö, amikor is az Európai Bíróság azt mondta, hogy a ö, tulajdonhoz való jog az egyik alapjog ö, az európai törvények között. És rá szeretnék mutatni arra is, hogy már is született nem kevés ö, ö, jogszabály, ö, ö, például a pénzügyi jogterületén a tulajdonra vonatkozóan. Az Európai Unió működéséről szóló ö, szerződés 345-ös cikke értelmében, ami a tulajdont illeti, ö, a tagállamok vonatkozásában ö, korlátozott alkalmazással rendelkezik, annak ellenére, hogy széles körű a megfogalmazása, ez azt jelenti, hogy ami a nacionalizálást, államosítást illeti, illetve a privatizációt, ez gyakorlatilag tagállami kompetencia. Hogyan érinti az állampolgárokat az európai jogszabály? Hát rendeletek, irányelvek vonatkozásában, hogyha például valaki fizetésképtelenné válik, ez ugye a pénzügyi jog területéről egy példa volt, de másképpen is. És két problematikát szeretnék itt felvetni. Természetesen 10 perc <laughs> alatt csak nyilatkozatot lehet tenni, úgyhogy csak megemlíteném ezeket a problémás területeket. Az egyik a négy alap szabadságjogra vonatkozik. Például, hogy egy második ö, lakást ö, vagy házat vár, vásárolhat az ember ö, abban az országban, ahol él. Óriási probléma ö, kört jelent ez, Nos, egy példával szeretnék csak élni. Hogyha például valaki egy másik országban vásárol ö, egy második ö, házat, mondjuk ö, Spanyolországban, ö, ahol közjogi korlátokba ütköztek, és amiről nem tudtak, ö, és ennek eredménye az volt, hogy otthonaikat elvették tőlük, anélkül, hogy bármivel kárpótolták volna őket. Ez persze nem csak a külföldiek problematikája, a spanyolokra is igaz. Ez általánosan igaz mindenkire, aki tulajdont vásárol Spanyolországban. De ha külföldiekről van szó, akkor nyilván az európai jog alkalmazandó, és itt lép be a karta fontossága. Ezért aztán Európának kezdeményeznie kell, hogy ezeket a közjogi korlátokat láthatóbbá tegye, annak érdekében, hogy felmerülhető problémákat elkerüljön, ami a 17-es cikk megsértéséből fakadhat, ami nem más, mint a tulajdonhoz való jog. Ez igaz az európai intézményekre is. El kell kerülni a jogsértést, mégpedig úgy, hogy nyitottabbá, láthatóvá kell tenni bizonyos területeket, mint például a közjogi korlátokat. Egy másik problémás terület, ami egyre nagyobb problémát jelent, az emberek nyugdíját érintik, a nyugdíjhoz való jogot. És a gazdasági válság közepette nyilván nyomás nehezedik a kormányokra, a szakszervezetekre, az idősek szervezeteire, hogy elfogadják azt, hogy visszaveszik ezeket a nyugdíjjogosultságokat. Nos, az Európai Bíróság ilyen szempontból egyértelműen fogalmaz, ha még csak feltételezi is az ember, vagy illetve elvárja az ember azt, hogy védjék a saját pénzének felhalmozását, amikor ez nyugdíjcélra történik. Persze, hogyha a gazdasági körülmények megváltoznak, lehet, hogy nincs más megoldás, csak visszavonni, visszavenni a nyugdíjjogosultságokból. De ez az utolsó megoldás kell, hogy legyen. Megint csak felmerülhet a kérdés, hogy hogyan kerül ide az Európai Karta. Nos, amikor pénzügyminisztereink az ilyen szigorító intézkedésekről beszélnek a tagállamokban, akkor nagyon egyszerű azt mondani, hogy ez az adott tagállam kéne már, hogy valamit tegyen.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 okay? Yes, okay. Okay. Let me first summarize. Nos, először is hagy foglaljam össze, amit elmondtam az előbb, abban a témában, amiről éppen beszéltem, mielőtt folytatnám. Tehát említettem a nyugdíjak, a nyugdíj jogosultságok kérdését. Természetesen Nyilvánvaló, hogy egy állam szabadon eldöntheti, hogy milyen megfelelő nyugdíjjogosultsági rendszert alkalmaz, és ugyanez a helyzet a szociális juttatásokkal is. Mindazonáltal, ha már egyszer létrehoztak egy ilyen rendszert, és az emberek pénzt helyeztek el, akkor már nem csak várományjal rendelkeznek, hanem létezik a joguk, ami valamilyen gazdasági értéket képvisel, akkor a 17. cikk értelmében tulajdonnal rendelkeznek, mint ahogy az első cikk vonatkozásában is az első jegyzőkönyvben, amit már az előbb idéztem. Tehát ezt nem lehet elvenni. Természetesen, amikor a gazdaság katasztrofális állapotba kerül, lehet, hogy nincs más megoldás. De azt hiszem már említettem, utolsó mentségként, utolsó lépésként lehet csak ezt megtenni, ugyanis az emberi jogokat egy gazdaság összeomlása esetén, már pedig vannak jog, ilyen jogok az állampolgárok vonatkozásában, és főleg olyan helyzetben, amikor nagyon-nagyon rossz a helyzet, és főleg azok, akiknek nyugdíjjogosultságuk van, mert ők az idősebbek. Az a generáció, amely megdolgozott ezért a nyugdíjért, és létrehozta azt a társadalmat, amelyet ma, amelyben ma élünk. A kartában ott van a 25-ös cikk is, amelyben az idősek jogai állnak, nevezetesen, hogy az Unió elismeri és tiszteletben tartja az idősebbek jogait, hogy méltóságban és függetlenül élhessenek, és részt vehessenek a szociális és kulturális életben. Nos, hogy lehet méltóság teljesen és függetlenül élni, hogyha az a nyugdíj, amit az ember az aktív életében felhalmozott, egyszerűen eltűnik, mert elveszik tőle. Nos, természetesen ehhez valamilyen intézkedésre ö, van szükség, valami kiegyensúlyozó lépésre de ez nem túl könnyű. És mielőtt elszállt a mikrofon, azt a kérdést tettem fel, hogy hogy jön ide Európa. Nos, amikor a pénzügyminiszterek azt kérik a tagállamoktól, hogy szigorító intézkedéseket hozzanak, amikor beavatkoznak egy tagállam gazdaság életében, ezen a ponton szerintem az Európai Parlamentnek, a bizottságnak és főleg önöknek, az Európai Parlament képviselőinek, akik az európai állampolgárokat képviselik, kell, hogy nagyon óvatosan járjanak el, mert azok, akik sokszor nem tudnak a, a saját érdekeikben szólni, mégis védelmet élvezenek. Köszönöm szépen. Grazie professore, e ancora scusa per l'inconveniente. Köszönöm professzor úr, és elnézést kérek a kellemetlenségért a mikrofonnal. Espet Gild professzor következik. Thank you very much for inviting me. Köszönöm, hogy meghívtak. És beszélhetek erről a rendkívül érdekes témáról, hogyan lehet eh, a az alapjogi kartát kommunikálni, és hogyan lehet eh, a panaszokat eh, kezelni, és hogyan lehet megoldani a kartából adódó problémákat. Tehát tényleg nagy örömmel vagyok itt, és köszönöm még egyszer a meghívást. Eh, egy példával szeretnék kezdeni. Egyszer elvittek és megvertek és elvittek egy kis terembe, ahol a telefonokat tartották, és ott megvertek. E, először ketten ütöttek, majd még ketten, éjszaka volt, négyen vagy öten nem aludtunk, kiabáltunk, mert mindenki igen rosszul érezte magát, és ezért is vittek ki bennünket, egy héttel ezelőtt történt, e, bottal vertek sokan, három vagy négy rendőr ütött engem a lábamon. Ez Líbiaban történt önök szerint? Nem. Ez egy panasz egy olyan gyerektől, akit Görögországban szülők nélkül menekültként találtak, és a Human Rights Watch szeptember 30-án 21-én adta ki e, idén ezt az esetet is. E, ez a jelentés egyébként megfelel a külföldiek befogadó táboraiban uralkodó viszonyokról szóló görög ombudsmani jelentésnek is, valamint Európai Emberi Jogi Bírósági ítéletek is alátámasztják ezt, valamint az Európa Tanács főbiztosa is egyetért azzal, hogy ilyen állapotok uralkodnak a görög befogadó táborokban. Kínzás elleni szervek is beszéltek már erről. A Human Rights Watch mit kért, követelt a jelentésében? Azt követelte, hogy az EU határőrizeti ügynöksége, a Frontex, amely jelenleg koordinálja az EU határőrizetét, és próbálja megakadályozni a szabálytalan behatolást a görög-török határon, ne adja át az elfogott embereket a görög kollégáknak őrizetbevétel céljából, mert tudniuk kell, hogy azokat, akiket átadnak, azokat ilyen körülmények között helyezik el, és ezzel megszegik a negyedik cikkét a kartának, amely az embertelen kínzást, embertelen bánásmódot és kínzást, valamint a megalázó bánásmódot tiltja. Nos, ez lenne tehát, ami megfelel az európai Eh, Unió jogának. Ehhez képest szeptember 22-én a Frontex azt a nyilatkozatot tette, hogy eh, ez eh, nem az EU jogra tartozik, és a görög befogadó táborokban uralkodó körülmények a nemzeti hatóságok kompetenciájába tartoznak, a görög hatóságoknak kell ezzel a témával foglalkozniuk, ezért a negyedik cikke a kartának itt nem alkalmazható. A Frontex azt is kimondta, hogy nem gondolja, hogy a tagállami határőröket utasítania kellene arra, hogy ne adják át a görög határőrizeti szerveknek a Frontex határőrök által elfogott illegális eh, bevándorlókat. A bizottság 22-én szintén kiadott kiadott eh, egy nyilatkozatot, miszerint a Human Rights Watch-sal az Európai Bizottság eh, tartott tárgyalásokat, és megpróbál nyomást gyakorolni eh, görög hatóságokra, hogy javítsák a körülményeket, de alapvetően egyetértett a frontex hogy ez alapvetően nemzeti hatáskörbe tartozik. Ezt követően, illetve másnap az Európai Bíróság főhivatalnoka tanácsnoka kiadott egy olyan nyilatkozatot, amely arról szólt, hogy az EU jognak megfelele egy panasz, és Tisinyák főtanácsnok azt mondta, hogy a negyedik cikk valóban alkalmazható a jól ismert fogvatartási körülményekre Görögországban. Azt is kimondta a főtanácsnok, hogy a kartának elsőbsége van a Dublini megállapodással szemben, amely arról szól, hogy a tagállamok csak oda küldhetnek embereket, ahol megfelel megfelelő körülmények uralkodnak, tehát olyan tagállamnak adhatják vissza a területükön elfogott embereket. Na most ezt még nem tudjuk, azt még nem tudjuk, hogy a főtanácsnokkal egyetérte a, az Európai Bíróság, de az teljesen egyértelmű, hogy a A kartát alkalmazni kell akkor, amikor eh, arról van szó, hogy mi történik eh, és milyen körülmények között élnek eh, ezek az elfogott emberek akik konkrétan érdekeltek ebben az ügyben, a német határőrök voltak, és ők is a török-görög határon szolgáltak, amikor tudomást szereztek a görög fogvatartási körülményekről, engedélyt kértek a német hatóságoktól Berlinből, hogy engedélyezzék számukra, hogy ne adják vissza, ne adják át a görögöknek eh, az elfogott embereket. Ezt követően a német határőröket visszarendelték, illetve más beosztásba helyezték. Ők nem akarták megszegni a kartának a negyedik cikkét. Milyen jogorvoslati lehetőségek léteznek. Nos, az egyik lehetőség az nem feltétlenül elégséges. A Frontex azt mondja továbbra is, hogy ez nemzeti kompetenciába tartozik ez a probléma. Továbbra is arra utasítjuk a, az általunk oda küldött határőröket, hogy adják át az elfogott behatolókat, illegális határátlépőket a görög hatóságoknak. Az Európai Bizottság támogatja ezt az álláspontot. Szeptember 7-én a PDC azt mondta, hogy az afganisztáni fogvatartottak eh, körülményei eh, miatt a NATO csapatok parancsnoka megtiltotta az általuk elfogott eh, személyek átadását az afgán hatóságoknak, mert az afgán hatóságok rosszul bánnak a fogvatartottakkal. Ez megint csak a négyes cikk alá tartozó kérdés, nem adható át személy olyan hatóságoknak, amelyről tudjuk, hogy kínzást alkalmaznak, vagy embertelen büntetést alkalmaznak az adott személlyel szemben. Tehát az Európai Unió ebből a szempontból is komoly kihívásokkal eh, küzd, mert eh, egyrészt a negyedik cikket az Afganisztánban szolgáló NATO csapatok betartják és kimondják, hogy nem adják ki az afgán hatóságoknak az elfogott embereket, olyan embereket, akik egyébként lehet, hogy korábban megpróbálták lelőni a NATO katonákat. De az EU határőrök eh, a görög-török határon azt állítják, hogy rájuk nem vonatkozik a negyedik cikk, és továbbra is átadják az elfogott személyeket a görög hatóságoknak. Szerintem ez a példa is azt mutatja, hogy milyen sok tennivaló van még annak érdekében, hogy a negyedik cikk tényleg széleskörűen alkalmazást nyerjen, és ugyanolyan jogokat élvezzenek ezek az elfogott gyerekek, mint azok az emberek, akik egy másik tagállamban akarnak lakást venni maguknak. Grazie a lei per... Köszönöm a beszámolóját. Most Jean-Paul Jacques professzor kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Folytatni szeretném az imént elhangzottakat, kissé növelve a helyzet összetettségét, ezen görög helyzetet illetően Belgiumot az Európai Emberi Jogi Bíróság elítélte Strasbourgban, mivel a Dublini Egyezményt alkalmazta, és Görögországba küldött olyan személyeket, amelyek Görögországba illegálisan utaztak be, és aztán Belgiumba érkeztek. Nos, tehát ez egy összetett helyzet, először is egy paradoxon, mert a kártát úgy hozták létre, mint egy egyszerűsítési eszközt a polgárok számára. Korábban az alapjogokat nagyon összetett joggyakorlat alapján garantálták az Európai Bíróság részéről, amelyhez a polgárok csak szakértők révén fordulhattak. Tehát itt egy nyilatkozatra volt szükség, és a brit kormány képviselői, képviselője Lord Darmis azt mondta, hogy ezt minden rendőrkapitányságon ki kellene függeszteni, ezt az okmányt, hogy a polgárok ismerjék jogaikat. De a kárta hozzájárult az összetettség fokozásához. Szeretném bemutatni ezt az összetettséget két szempontból, és megoldásokat is javasolnék ezen két szemponttal kapcsolatban. Először is ott vannak a források, ott van a források összetettség az alapjogok területén a Kárta hatodik cikkét illetően szerepel itt az általános jogelv, Aztán itt van az Európai Emberi Jogi Egyezmény, amelyet a kárta révén kell alkalmazni, amikor az egyezményben szereplő jog ugyanaz, mint ami a kártában szerepel és a csatlakozás után ott van az ember, Európai Emberi Jogi Egyezmény. A, nos, hogyan is akarják, hogy a szerencsétlen polgár tudja, hogy melyek a jogai ezen sokféle eszköz jelenléte, jelenlétével. Aztán ott van a második kérdés, amely még összetettebb, hogy mire alkalmazandó a kárta alkalmazandó az Európai Unió intézményeire, ez egyszerű a polgárok számára, alkalmazandó a tagállamokra, amikor az európai jogot ö, alkalmazzák, és itt ö, innen származik az összetettség. A kártában az szerepel, a kárta az emberi jogi bíróság szélesebb körű alkalmazását akarja megakadályozni, mely szerint a közösségi jog területén lenne ez a jog alkalmazandó, de a kárta értelmezéseiben megpróbálnak erre a korlátozásra visszatérni, amikor a közösségi jogot alkalmazzák, amikor egy irányelvet ültetnek át, vagy amikor egy szabályozás végrehajtási intézkedéséről van szó. Ez világos a polgárok számára, hiszen van egy közösségi fellépés, aztán egy irányelv átültetése, vagy egy szabályzat végrehajtása. De itt vannak a nehézségek, amelyeket kollégám megmutatott a Frontex vonatkozásában, hogy az értelmezés tovább megy manapság, és ez egy közölműbeli esemény, amely megerősíti mindezt Sein Wittgenstein. Itt az emberi, itt az Európai Bíróság jól kifejti, hogy ö, mit akar elérni. Itt egy családi állapoti ügyről van szó Ausztriában, hogy a Liechtensteini hercegnőt Wittgensteini hercegnőként be lehet jegyezni Ausztriában. Ausztria azt mondja, hogy nem, mert nem ismeri el a nemesi címeket. Nos, ez általában egy, egy osztrák probléma, és az uniónak nincsen a családi állapottal kapcsolatos hatásköre, de a bíróság válasza az, hogy ez a hercegnő szabad mozgásának elvét sérti, mert Németországban lehet bankszámlája, de más országban nem lehet a saját nevén, tehát ez a szabad mozgását akadályozza. Tehát az alkalmazási kör nagyon széles kör, és nagyon nehéz mm, megtudni, hogy milyen esetben alkalmazandó a közösségi jog, és milyen esetben nem alkalmazandó. Az Európai Bíróság ebben az esetben a kartát alkalmazta, és az egyenlőségérvét, amely ott szerepel, és mely szerint Ausztriának nincs, nincs joga megtiltani ezt az egyenlőség elve alapján. Ez tehát egy összetett helyzet, és különösen az Európai Unióban, hiszen az emberi jogi egyezménnyel szemben az emberek nem tudják, hogy ez minden esetben alkalmazandó -e rájuk. Ez az összetettség, ez normális, hiszen itt egy többszintű rendszerrel állunk szemben. Emlékezünk csak vissza az USA-ra, ahol is a jogot az amerikai alkotmány alkalmazza, és a, az egyes szövetségi államok joga pedig az adott szövetségi államra alkalmazandó, tehát ez egy szövetségi rendszer, amelyet nehezen lehet megváltoztatni. Hogyan lehet tehát ebből a helyzetből kilábolni, oly módon, mint az USA, de akkor ehhez egy észak-dél háborúra lenne szükség, és az Unióban bizonyosan nincs szükség ilyen államok közötti háborúra, hanem a szerződést kellene felülvizsgálni. Tehát jelenleg csak oly módon lehet ebből kijutni, hogyha megvizsgáljuk a források összetettségét, akkor azt javaslom, hogy próbáljuk világosan összefoglalni a polgárok számára, hogy mi is a jogtartalma, és mit jelent ez. Honlapokra van szükség, amelyek komolyak, szakértő módon felépítettek és hozzáférhetőek. Például a tulajdonhoz való jog a kártában ezt és ezt jelenti, az emberi jogi egyezmény ezt és ezt az elemet adja ehhez hozzá, tehát minden egyes esetben fel kell sorolni, hogy az adott jogok, jog mit tartalmaz, miből áll össze. Aztán ott van az alkalmazási terület, a hatály problémája. Ez mindig a jogértelmezés tárgya, és soha nem lesz teljesen világos. Az első, világ, első példa, vagy megoldás, például a Frontex esetében a parlament azt kérte, hogy a Frontexnél alkalmazzák az alapjogokat. Tehát jól meg kell határozni, hogy a kárt egy adott esetben alkalmazandó-e, avagy sem. Másodszorban pedig azt hiszem, hogy egy olyan rendszert kell létrehozni, amely semmiféle joghézagot nem hagy, és egy clearing house-ra van szükség, egy alapjogi kompenzációs hivatalra, amely lehetővé teszi, hogyha egy panasz érkezik be egy polgártól, akkor azt megvizsgálják, és kijelentsék, hogy nem, nem mi vagyunk az illetékesek, hanem például a francia ombudsman, és akkor ebben az esetben ezt a panaszt odaküldjük, és neki ezt el kell fogadnia. Vagy Spanyolországban elküldheti az, az ottani ombudsman a parlamenthez azt a panaszt, amiről úgy gondolja, hogy az önöket érinti. Tehát azt hiszem, hogy ezt akár egy informális megállapodás alapján is meg lehet tenni, amely lehetővé teszi a polgároknak, hogy legalább tudják, hogy a jogaikra van egy válasz és a panaszuk nem egy szakadékba hullik, egy lyukba, ahol a bizottság vagy a parlament azt válaszolja, hogy ez nem a mi illetékességi körünk, hanem próbáljon a nemzeti jog alapján eljárni. Nem, azt kell válaszolni, hogy nem az én illetékességi köröm, de forduljon ehhez vagy ahhoz, aki válaszolni tud majd az ön problémájára. Tehát ez a a a valamennyi Európai Uniós ágazatra alkalmazandó. Ez a jogsértési eljárás, amelyet az Európai Unió szerződése előír, abban az esetben, hogyha súlyos és folyamatos megsértésére kerülne sor a kártának, és az utóbbi időben szemet hunytunk ez a e fölött, hiszen a parlament a tanácshoz fordulhat kétharmados többséggel ilyen jogsértés esetén, és akkor valóban beindíthatják ezt az eljárást, még akkor is, hogyha tagállami jogról és tagállami kompetenciáról van szó. Köszönöm, köszönöm elnök asszony. Thank you very much to uh, your excellent... Köszönöm a nagyszerű előadását, és akkor én most meg is adom a szót a kérdezőknek, hozzászólóknak. Én vagyok a zöldek koordinátora a petíciós bizottságban, és egyszer foglalkoztunk a médiaszabadság megsértésével. A kopenhágai kritériumokat idéztük fel, és egy nagyon furcsa választ kaptunk, miszerint a kopenhágai kritériumok csak tagjelölt országokra érvényesek, amikor már valaki tagállam, akkor onnantól kezdve nem érvényes rá a kopenhágai kritérium, vagy legalábbis nem számon kérhető, ezért is sokkolnak engem az ilyen ügyek. Nos, eh, hármasával szeretném eh, megadni a szót, és aztán majd meglátjuk, hogy utána mi lesz. Bostinár úr az első. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm kiváló professzoroknak az itt elhangzottakat. Szerény véleményem szerint az ő általuk elmondottak itt fontosabbak voltak, mint amit a Reding biztos asszony elmondott. Miért? Azért, mert amit önök elmondtak, az mutatja, hogy a mi jogszabályaink, a karta és a realitás között nagyon nagy a szakadék. Ezt a, ezzel a szakadékkal kell valamit csinálni, és különösen most válságidőkben, mint ahogy a professzor úr is mondta, ezt meg kell tenni. Akkor térjünk vissza a tárgyra. Az az alkotmányok eh, és a jog értelmezésének eh, egyetlen szerve az a, az a Velencei Bizottság. A Velencei Bizottság értékelheti az alkotmányokat. Az elmúlt időszakban legalább háromszor eh, gondoltuk eh, azt, hogy eh, megsértették a jogokat. Először a román média törvényről, törvényel kapcsolatban fordultunk a Velencei Bizottsághoz, hogy vártunk tőlük segítséget, aztán a magyar média törvény, aztán végül a magyar alkotmány ügyében vártunk segítséget. Az Európai bizottság mindig azt mondta, hogy nem tudnak beavatkozni, mert csak akkor tudnak beavatkozni, amikor a kartát horizontális jogalkotásban alkalmazzák, akkor tudnak beavatkozni. De ami a magyar alkotmányt illeti, a Velencei Bizottság március 25-én, 26-án a 614-es számú véleményében ezt mondta. A Karta 51. cikk egy első bekezdés értelmében eh, annak rendelkezései, E, a szubszidiaris elvé természetesen figyelembe véve alkalmazandóak a tagállamokra akkor, amikor az EU jogszabályokat e, e, hajtják végre. Ugyanakkor a 25-ös bekezdésben a Velencei Bizottság azt mondja, hogy a Lisszaboni szerződés a kártának ugyanazt a jogerőt biztosította, mint amit maga a szerződés élvez, ami ezt azt jelenti, hogy a kartának az általános rendelkezései, például a hetedik fejezet, közvetlenül közvetlenül hatályosak a tagállamban, e, és e, prioritást élveznek az ezzel ellentétes nemzeti jogszabályjal szemben. A karta e, megtiltja olyan jogszabályoknak a létrehozását, amelyek nem összeegyeztethetőek a kartával. És akkor most megkérdezem a kedves professzorokat, hogy a karta mikor alkalmazandó politikai deklarációként, mert Reding asszony annak véli, politikai deklarációnak, mi pedig azt szeretnénk, hogyha a kartát ténylegesen alkalmaznák, és az Európai Bizottság fellépne, hogyha úgy látjuk, hogy a kartát megsértik. Nos, eredetileg én lettem volna a második, akit fölírtak, akinek a nevét, és akkor most meg is ragadom az alkalmat, hogy másodikként föltegyek egy kérdést. Önök itt többször utaltak arra, hogy a parlament parlament jogkörei teljesen nyilvánvalóak e, illetve hogy a parlament éle a e, jogaival megfelelően. A hetedik cikk e, értelmében a parlamentnek e, vannak jogosítványai, Ehm, Reding asszony pedig a szerződés atombombájának nevezte ezt, nem hiszem, hogy atombomba a helyén való kifejezés lenne. Minden cikket lehet alkalmazni, ehm, atombombákat nem alkalmazunk szerződésekben. Csak azt szeretném tehát tudni, hogy a kettes cikk, a szerződés kettes cikke önök szerint milyen viszonyban áll a hetes cikkel, és ugye itt az alapvető jogokról van szó, a legalapvetőbb alapvető jogokról, nem pedig egyéb területekről, ahol a szubszidiaritás elve bekavarhat ebbe a dologba. A, ebben a bizottságban egyébként mi, és ez a második kérdésem, foglalkozunk az ombudsmanhoz beérkező olyan panaszokkal is, amelyek arról szólnak, hogy megtagadják a dokumentumokba való betekintést az állampolgárok részére. Sajnálatos módon a parlament véleményét az Európai Bizottság néha felülírja. Kinek van tehát joga definiálni ezt a jogot, mert a karta egyrészt a jó közigazgatási mintelőírás tartalmazza, másrészt pedig az átláthatóságot. És hát ez egy konkrét EU jogszabály, ami álláspontunk szerint. Elspeth Guild professzorhoz tenném fel a kérdést, talán lehet, hogy ő egyetértett a az Európai Bizottsággal, vagy lehet, hogy csak félreértettem. A következő a Diana Wallis lesz. Uh, Köszönöm szépen. Köszönet az előadóinknak is. Úgy gondolom, hogy most már tényleg kezdünk ennek a problémának a lényegére ö, tekinteni, mert számunkra, mint parlament számára talán nagyon nehéz eldönteni ezt a kérdést. Lehet, hogy a jogok túlságosan ö, ö, reklámozottak, de az ember ö, kerülhet olyan helyzetbe és amikor azt gondolt, hogy vannak jogai, de aztán a végén mégsem. Úgyhogy ez számunkra, parlamenti képviselők számára eléggé nehéz. És két párhuzam van az állampolgárok egy adott tagállamban, illetve az unió állampolgárai között, is átjáthatónak kellene lennie ennek. Nos, amikor gazdasági jogokról van szó a négy alapszabadságjogon alapulva, ami aztán az irányelvekben is tükröződik, illetve az alapjogokhoz kapcsolódik mindez, akkor megvan ez az átjárhatóság, amit teljesen jogosan várnak el az állampolgárok, és azt, hogy fellépjenek az európai intézmények olyan esetben, például, ahol nem megfelelő bánásmódban részesítettek embereket. Akkor föl kell lépni. Például egy harmadik félnek. Tehát világos, hogy ez az átjárhatóság létezik. Ami pedig minket illet. Azt elmondani, hogy valakinek nincsen joga, hát ez teljesen ellentmondásos az eddigi tapasztalataimmal, akár jogászként, akár politikusként. Hiszen itt most ki kellene terjesztenünk a, a jogokat, nem pedig korlátozni. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm, Diana. Még négyen szeretnének kérdezni. Úgyhogy kérem, nagyon-nagyon rövid választ kérnék az első kérdéskörre. Ki szeretne akkor válaszolni? Röviden, parancsoljon. Köszönöm szépen a kérdéseiket és megjegyzéseiket. Nos, ami az alapvető emberi jogok szerepét illeti, nyilván ez a legfontosabb a politikai folyamatoknál. Itt kell, hogy elkezdődjenek a dolgok. De aztán, ha jönnek panaszok az állampolgárok részéről, hogy bizonyos alapvető emberi jogokat nem védelmeztek eléggé egy politikai folyamaton belül ilyen-olyan oknál fogva, akkor igenis kell, hogy legyen lehetőségük egy bírósághoz fordulni, és megkérni a bíróságot, hogy lépjen fel. De ha ez komplikált az állampolgárok számára, nevezetesen eldönteni, hogy most nemzeti bírósághoz vagy európai bírósághoz kell, hogy forduljanak, hogyha kartában foglaltak, foglalt jogokat megsértik, a nemzeti jog és az európai jog nem teljesen egymástól elszigetelt területek. Mi azt szeretnénk, hogyha mind a kettőt alkalmaznák. Egyes területek nemzeti hatáskörbe tartoznak, mások európaiba, de szeretnénk, hogyha ezek valahogy egymásba illeszkednének. Gyakorlatilag erről szól az Európai Unió is. Ami pedig a tulajdont illeti, a tulajdon védelmét, ahogy bevezetőben említettem, már az Európai Bíróság jobbgyakorlatában is védettnek nyilvánították. Úgyhogy ez már létezett a karta megszületése előtt is. Úgyhogy az én válaszom ez lenne. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Két válaszsal szeretnék élni. Először is nincs űr az alapjogokban. A kérdés az, hogy mi a jó megoldás, hogy védjük őket, vagy a saját nemzeti ö, joggyakorlatban, Strasbourgban, vagy pedig a karta, illetve Luxemburg segítségével. Nem az a probléma, hogy azt mondjuk az állampolgároknak, hogy nincsenek jogaik, hanem hogy a megfelelő útra tereljük őket. A második dolog. Említették az értékeket és a hetedik cikket. Ezzel kapcsolatban világosan szeretnék fogalmazni. Tényleg itt a kivételes esetekben nyújtott védelemről van szó, de a kopenhágai kritériumok igenis fel kell, hogy lépjenek abban az esetben, hogyha megsértik az alapjogokat, mert gyakorlatilag a kettes cikköket vezeték be az értékekre, és ha megsértik az értékeket, hogyha az adott állam még nem tagállam, nem lehet az, viszont ha tagállam, és megsérti ezt, akkor a hetes cikkben foglalt eljárás indul be. És ha az első eljárásra gondolunk, gyakorlatilag nem ítélet még a tagállam vonatkozásában, csak megvizsgálják a körülményeket, illetve megpróbálják megtalálni a módot, hogy hogy lehetne orvosolni a helyzetet. Tehát nyilván Ausztriával szigorúak voltunk, és most meg már nem teszünk semmit, becsukjuk a szemünket az a kapcsolatban, hogy mi történik, ez nem egészen így van. Köszönöm szépen akkor Sargentini asszony következik. Lehet, hogy ugyanazt a kérdést fogom föltenni, úgyhogy nagyon röviden fogalmaznék. Látjuk, hogy a bizottság, illetve az EU több intézménye úgy gondolja, hogy hát nagyon jók az eredményeink az emberi jogok terén, úgyhogy kettős mércével mérünk, amikor például a külföldi harmadik országokkal tárgyalunk az emberi jogokról, másokra rákényszerítjük ezt, a kopenhágai kritériumokat viszont mi nem veszük eléggé komolyan. Úgy gondolom, hogy a magyar médiatörvény, vagy az olasz médiákkal kapcsolatos intézkedések ezt nagyon jól mutatják. Nos, a biztosasszony pont most mondta el, hogy azt szeretné, hogyha az állampolgárok tudnák, hogy melyik ajtón kopogtassanak. Nos, két professzor asszony arról számolt be, hogy a Törökországból Görögországba átlépők jogait sértették meg azoknak, akik át akartak odalépni. Erről szeretnék egy kicsit többet tudni, mert hogyha így alkalmazzuk az alap jogi kartát, nem hiszem, hogy jó úton járunk. Úgyhogy kérem egy kicsit pontosítson, kicsit erőteljesebben fogalmazzon. Köszönöm. Köszönöm szépen, Cashman úr következik. Köszönöm szépen, Margaret. Meghallgatta egy párat nem tudtam meghallgatni az előadások közül, elnézést kérek. Seki professzor úr, tökéletesen egyetértek az önelemzésével, ahogyan a helyzetet látja. A petíciós bizottság, amikor meghallgatja a petíciókat, amiről arról úgy nyilatkozik a bizottság, hogy nincsen szerepünk benne, gyakorta az emberjogi egyezményre utalunk, hiszen minden tagállamnak aráírójának kell lennie. És teljesen jogosan utat a hatos cikkre, a demokrácia, az emberi jogok, a, jo- a közrend tartására, és aztán a hetedik cikk tartalmazza a szankciós eljárásokat. Tehát, hogyha bárkit fenyeget ez, ott volt az esete Ausztriának, ahol például politikai koalíció született a keresztény demokratákkal, Haider vezetésével, és gyakorlatilag az, az, az egyez, az, az alapszerződésekre utalva Ausztriát erre utasítottuk, hogy tiszteletbe tartsa. Aztán ott van a, a spanyol ö, tulajdonok kérdése, amikor az emberektől elveszik a tulajdonukat, és abszolút semmi jogorvoslati lehetőségük nincs. Ö, úgyhogy amikor az állampolgárok egy EU tagállamból egy másikba mennek, ugyanez a helyzet, hogyha ö, azonos ö, ö, nemű párokról van szó, mert a jogaikat nem tartják tiszteletbe. Nos, az európai állampolgárság egyszerűen teljes mértékben ö, felvizeződik. És egyszerűen hallottam azt az abszurd esetet, amikor nemzetiségi alapú diszkriminációról volt szó bizonyos választások esetén egyes tagállamokban. Például egy spanyol, aki az Egyesült Királyságban él, nem szavazhat minden ö, szinten, ö, csak néhány ö, választási körben. És ö, hát ugyanez a helyzet az EU-n kívül is hogyha létezik az európai állampolgárság, akkor meg kell határoznunk, hogy ez mit jelent, és meg kell határoznunk, hogy milyen jogok járnak ezzel. És úgy gondolom, hogy ez a problémája az állampolgárinknak. Tehát biztos azt mondja egyrészt, hogy akkor alkalmazandó a karta, hogyha olyan kérdéseket érint, amelyek az irányelvekben, a rendeletekben találhatók, a tanács nem foglalkozik velük, hogyha más alap problémákról van szó, amelyekkel én találtam magam szembe, de a parlament továbbra is nyomást gyakorol. Hát akkor mi a megoldás? Köszönöm. Van még két képviselőnk, aki szeretne kérdezni, úgyhogy most megadom nekik a szót. Aztán Jan Hádl úr az ombudsman irodájának képviseletében szeretne szólni, és aztán, hogyha lehet, akkor a Human Rights Body is szót kap. Sarah Lutford. Thank you very much. Köszönöm, elnök asszony és én is üdvözlöm ezt a e, szemináriumot. Én a LIBE szakbizottságnak vagyok aktív tagja, nem annyira a Petiben tevékenykedem, a petíciósban, hanem a szabadságjogiban. Elspeth Gilt e, által elmondottak megint nagy benyomást tettek rám és tényleg nagyon nehéz azt mondani, hogy a négyes cikk nem alkalmazható menekültjogi kérdésekre. Vannak ugyanis EU eh, e menekültjogi jogszabályok, nem olyan jók, mint amilyeneket mi szerettünk volna, de végül is el lettek fogadva. Mi egy más csomagot szerettünk volna, vagy egy új csomagot szeretnénk. A Dublini egyezmény, a Dublini rendelet szintén EU jogszabály. Diana ugye az átfedéseket említette, illetve eh, ezekre utalt. Én azt gondolom, hogy teljesen egyértelműnek kell lennie, hogy a kartát alkalmazni kell a menekült jogterületén, területén, és a brit ügyben a főtanácsnok nyilvánvalóan ezt is mondta ki. Csak úgy, mint ahogy Strasbourgban is már elmeszelték Belgiumot azért, mert visszaküldött Görögországba menekülteket. Ugyanez igaz a rendkívüli kiadatásokra és a kínzásokra is, amelyek amelyekkel kapcsolatban az Európa Tanács parlamenti közgyűlése és itt most kicsit szerintelen vagyok, mert én is részt vettem a munkában, az Európai Parlament is megvizsgálta ezeket a CIA szervezte kiadatásokat, és ezt követően nagy csend, holott megállapítottuk mi is, és az Európa Tanács is, hogy a kartát megsértették, és a tagállamok bűnrészesekké váltak kínzásokban. Teljesen egyértelműek voltak a bizonyítékok. E Szerintem, és szerintem mindenki úgy kellene, hogy gondolja, hogy egyértelműek voltak a bizonyítékok. Aztán ott vannak a médiatörvények, illetve az alkotmány, megint csak a hatos és hetes cikk alapján elég egyértelműnek látszik a helyzet de aztán jön az Európai Bizottság, és azt mondja, hogy hát lehet, hogy technikai szabályokat megsértettek az audiovizuális irányelve, de nem mernek keményebben fellépni, és hagyják aláásni az EU-t, illetve nem tartatják be az európai, a Lisszaboni szerződést. És aztán ott van ez az egész diplomáciai klub kultúrája az Európai Uniónak, ahol is a tagállamok a, és az Európai Bizottság nem hajlandók fellépni egymás ellen akkor sem, hogyha sérülnek az EU jogszabályok, vagy azok az értékek, amelyek a jogszabályok mögött vannak. Tehát mindenki egymás hátát vakarja, nem akarjuk egymást felelősségre vonni, még akkor sem, hogyha az lenne a helyén való. Köszönöm. Utolsó hozzászóló, Sogor úr. From Romania, from the Libre Committee. Köszönöm, Romániából jöttem, és a Liba bizottságból. Sajnos Benyova asszony már nincs itt, e, biztos tudna válaszolni, de talán önök is tudnának válaszolni. Egy sor európai tagállamban létezik e, olyan e, jogszabály, amely a kollektív, kollektív büntetést eh, eh, helyez kilátásba, eh, a Benes dekrétumokra gondolok, de egy nem tagállam, Szerbia is most fogadott el ilyen kollektív felelősségről vagy bűnösségről szóló törvényt. Aztán van még egy másik ügy, amelyre emelnék, magyar állampolgár, sőt elnök volt akkor, Sólyom Lászlót megállították a határon szlovákok, és az alapvető jogok kartájának értelmezése igen furcsa volt, mert azt mondták, hogy az ő esetében a mozgás szabadsága nem sérült, mert ő nem egy egyszerű állampolgár. Only... Csak néhány percünk van, sajnálatos módon. Ját úr. But only very brief now. Then... Kérem, röviden. Köszönöm, nagyon röviden teszek fel én is kérdést. Azért kértem szót, mert eh, szeretnék Elspeth eh, Gáldnak feltenni egy kérdést. Eh, ő azt mondta, hogy a görög ombudsman aktívan részt vett a görög hatóságok ügyében. A Frontex egy európai ügynökség, nem tartozik a görög ombudsman hatáskörébe, ugyanakkor a Frontex elleni panaszokat az Európai Ombudsmanhoz be lehet nyújtani, tehát az Európai Ombudsman foglalkozhat a Frontex ellen benyújtott panaszokkal. És Gáldasszonyhoz feltett kérdésem eh, az az, hogy van-e tudomása arról, hogy azok az NGO-k, akiket aggaszt ez a kérdés, nem akarnak-e véletlenül az Európai Ombudsmanhoz fordulni. Köszönöm, akkor most megadom a szót a professzoroknak. Tezauro professzor az első. No, io volevo soltanto sottolineare. Csak szeretném kiemelni, hogy amikor a túlzott lelkesedésről beszélünk a nizzai karta vonatkozásában. Nos, ezt csak azért teszem, hogy ne tegyük természetellenessé az alapjogok védelmének rendszerét. A nicai kárta akkor alkalmazandó, amikor a közösségi jog alkalmazandó, és nem kevés ilyen eset van, nem kevés ilyen helyzet, hanem a legtöbb helyzet, a legjobb eset ilyen. Tehát figyeljünk, hogyha egy gátat akarunk szabni, akkor ezt csak azért tesszük, hogy ne fosszuk meg a rendszert annak jellemzőjétől. Ez nem jelenti azt, hogy a nizzai kárta nem alkalmazandó, hiszen a legtöbb esetet le, lefedi a nizzai kárta. És az azt jelenti, hogy az európai polgárok élhetnek, élvezhetik ezeket az alapjogokat három ö, szinten legtöbbször, tehát nemzeti szint, Strasbourg és Luxemburg, ez a három szint, tehát az Európai Unió. Ez a valóság. És aztán van számos olyan jog, amelyel nem lehet élni, illetve csak nem bíróság előtti fórumokkal lehet ezekkel érni, de ez egy másik probléma. De a Nidzai Karta alkalmazási köre hatája, tehát a közösségi jog, mivel a Nidzai Karta közösségi jog, nos ez nagyon széles körül ez a hatály. Tehát egyáltalán nem szűk körül ez a hatály. Az alapjogi kárta egyre inkább terjed, növekszik a közösségi rendszerben, azt egyre inkább áthatja, mert csak az első években, talán egy évtizedig ennek a rendszernek a középpontja a gazdasági szempont volt, tehát az áruk szabad áramlása. De aztán lassacskán a húzó erőként működő közösségi intézményeknek köszönhetően, akik előrevitték az európai integrációt, tehát az Európai Bizottság és az Európai Bíróság. Nos, ennek köszönhetően a középpont, a súlypont egyre inkább a személyek szabad mozgása irányába mozdult el, és egyre inkább a személyek, mint természetes személyek szabad mozgása irányába, tehát nem a gazdasági szereplő, a munkavállaló szabad mozgása irányába, hanem azt is figyelme vesszük, aki elveszítette a munkáját, aki munkát keres, aki nem gazdasági szereplő, tehát az egyetemi hallgató, a fogyatékkal élő, és a többi. Mit is jelent mindez? A személyek szabad mozgása különleges és egyre nagyobb figyelmet irányított a személyek jogaira, a természetes személyek jogaira, és különösen az alapjogokra jelentősen kibővült mindez a nem közösségi polgárok irányában is. Az olasz alkotmánybíróság számos esetben itt a bevándorlás területét említhetem, a közösségen kívüli személyek bevándorlásáról is beszélve, nagyon figyelünk arra, hogy legalább az alapjogokat elismerjük ezekben az esetekben, hanem, még, nem többet ettől. Tehát volt talán egy félreértés abban az értelemben, hogy amikor azt mondtam, hogy a nicai kárta kártát figyelmesen kell alkalmazni, akkor nem azt akartam mondani, hogy kevés esetre kell ezt alkalmazni. Nem, ezzel szemben nagyon sok esetre alkalmazandó a nidzai kárta, de ne fosszuk meg azt jellemzőitől, sajátosságaitól a nidzai kárta hatáját illetően. Mivel a Lisszaboni szerződés, illetve a két szerződés, amely ehhez kapcsolódik, valamint a nidzai kárta tartalmazzák az alkalmazás magját, lényegét és a hatáskör növelés magját. Tehát ne feledkezzünk meg arról, hogy a közösségi rendszer egy alapvető központi elvre épül, amely a különböző hatáskörök elosztásának rendszere, és nagyon sok ország nagyon odafigyelnek az elvnek a helyes alkalmazására. Itt van például a Német Alkotmánybíróság, amely meghúzogatja a nebulók fülét, hogy megijeszt az Európai Uniót. Köszönöm. Sorry for being a little bit, but we are running out of time, and I will give the floor now to Professor. Sajnos fogy az idő. Megadjuk a szót Giot professzornak. Köszönöm, köszönöm Szerelnek és Ilyennek az elhangzott megjegyzéseket és kérdéseket. Először is azt mondanám, a kartáról, hogy mint minden alapvető jogi vagy emberi jogi intézkedés, mihelyst keményedik a helyzet, politikaivá válik a helyzet, azt mondják, hogy erre csak törekszünk, ez, ezek vágyak, ez nem, nem jog. Ennek megvan annak persze megvan a hosszú története, hogy a vágyak hogyan váltak, eh, aztán joggá látjuk ezt az Emberi Jogi Bíróság eh, működése során is. Eh, voltak érvek a családi élet integritásával kapcsolatban, illetve egy harmadik országból származó családtagoknak a jogait korlátozzák. Aztán ezeket a, ezeket a vágyakat úgymond joggá tették, és biztos vagyok abban, hogy ez is még egy olyan téma lesz, amikor is ha a helyzet bonyolultá válik, nehezedik, és senki nem akar senkit megsérteni, akkor nem érvényesítik ezeket a jogokat. És aztán azt a szégyenletes helyzetet látjuk, hogy a NATO komolyabban veszi az emberi jogokat, mint a Frontex. Ami a másik kérdést illeti, nem hiszem, hogy az Európai Ombudsmanhoz az NGO-k beadványt nyújtottak be eddig, de hogyha találkozom az NGO képviselőjével, akkor javaslom majd nekik, hogy adjanak be egy beadványt az, emberi jogi, az Európai Ombudsmanhoz. El elnök. Eh, én pedig nem is tudtam, és örülök annak ugyanakkor, hogy a NATO ennyire sokat ad az emberi jogokra. Van-e még hozzáfűzni való? Professzor úr? Dolog, egyrésztről mindig azt halljuk, hogy a bizottság nem akar, a bizottság nem tudja, de parlamenti képviselők figyeljenek, a Lisszaboni szerződés önöknek ad jogot arra, hogy a, az ötös cikk szerinti eljárást beindítsák. Nem tudom, hogy aztán sok sikerük lesz, hogy az Európai Tanács meghallgatja -e önöket, de minden esetre ez egy nagyon jelentős gesztus. Tehát nem mindig a bizottságra mutogassunk, hanem ne csak más szemében lássuk meg a, a, a gerendát, hanem a saját <laughs> szemünkben is a szárkát. Aztán ott van a ö, problémája, tehát hogy nyilvánvaló, hogy a Belgiumnak és Görögországnak alkalmaznia kell a Dublini egyezményt az ö, a négyes cikk tiszteletben tartásával, ami pedig a homoszexuális, homoszexuális partnerek letelepedését illeti. Persze, hogy a kártát kell alkalmazni, itt a szabad mozgásról van szó. Nem tudom, hogy a bíróság erre milyen ö, választ ad, mert a tartózkodásról szóló irányelv ö, nem szól világosan ebben az esetben, de a kárta éppen eléggé széles körül ahhoz, hogy az ilyenfajta kérdéseket megoldjuk. Okay. Thank you very much. I really hope that the Commission is heavily present. Köszönöm. Remélem, hogy az Európai Bizottság nagy számban itt van. A biztos asszony már nincs itt, de biztos az emberei itt vannak. Nagyon sok fontos dolgot és üzenetet hallhattak itt, és bizonyára ezt majd átadják a főnöküknek, és azt figyelembe veszik majd a további eh, politikai lépések megtételékor. Eh, Sofia Deupodolus eh, a görög emberi jogi e, bizottságtól itt van, és megígértem neki, hogy kap egy-két percet arra, mert Görögországot itt tetemre hívták, de e, át kell térnünk a következő szakértői panelre. E, köszönöm mindenkinek, hogy itt voltak, és várjuk a további együttműködést. Good morning, ladies and gentlemen. We will continue the session now uh, with the second panel. Uh, jó reggelt kívánok én is, hölgyeim és uraim! A második szakértői gárda kezdi meg most működését. Az alapvető jogok uh, problémájáról fogunk beszélni, illetve az EU tagállamokra fogunk koncentrálni, tehát visszatérünk arra, amiről ez a szeminárium vagy workshop szól, e, arra, hogy az egyének hogyan nyerhetnek jogorvoslatot akkor, amikor úgy gondolják, hogy az alapvető jogaikat, e, illetve azon belül is az alapvető jogok kartájából fakadó jogaikat szerintük megsértik, és hogyan tudják ezt a jogukat érvényre juttatni. Tehát ez áll a középpontjában ennek a workshopnak, az egyének számára nyújtott jogorvoslati lehetőségek, nem pedig a szerződés hetes cikk szerinti politikai értékelés, ami egy teljesen más téma. Say at the outset that um, when it comes to rights Hadd mondjam el előjáróban azt, hogy amikor az egyének jogairól beszélünk, akkor a tömegek jogairól van szó. Honnan, hol találhatóak a tömeges jogsértések, a nagy tömeges esetek, és hol vannak azok az intézmények, amelyek jogorvoslatot tudnak nyújtani. Az Európai Bizottság pedig azt szeretné, hogyha minden csatornán és minden intézményen keresztül érvényesíthetné a kartát, és így minden egyén a legnagyobb hasznot húzhatja a kartából. Hallottuk, hogy a jogászok komoly szerepet játszanak, a bíróságok nagyon komoly szerepet játszanak, a közigazgatási szervek fellebbviteli szervei, illetve felülvizsgálati szervei komoly szerepet játszanak, az ombudsmanok és a külső panasz e, testületek. Itt most egy kicsit akkor megpróbálom felforrósítani a légkört egy provokatív kérdéssel. Meghívtuk-e a legkevésbé hatékonyabb részét a rendszernek, amely jogorvoslatot nyújt, mert én tudom jogászként, hogy a bíró adhat jogorvoslatot, hogyha a jogos a követelése eh, az adott személynek, akkor a bíró kötelezheti az államot, vagy egy magánszemélyt, magánfelet arra, hogy tartsa tiszteletben annak a személynek azt a jogát. De másfelől viszont milyen hatáskörei vannak a testületeknek. Erről szeretnénk itt most beszélni. Másik pedig a tömegek eh, eh, szabálya. Mennyi ügyjel tudnak foglalkozni, és mennyire hatékonyan tudnak nagyszámú ügyekkel foglalkozni ezek a testületek, a klasszikus csatornák például, és a karta által életre hívott, illetve azt fenntartani hivatott közigazgatási vagy egyéb testületek, amelyek a jogérvényesítést szolgálják mi a története azoknak az embereknek, akik önökhöz fordulnak? Min mentek keresztül addigra, amikor önökhöz eljut a panaszuk, vagy tényleg önökhöz mennek először, amikor a jogaikat sértve látják? Az önök erőforrásai hogyan viszonyulnak a rendes vagy a többi klasszikus csatorna erőforrásaihoz, a bíróságok erőforrásaihoz, vagy az ügyvédi erőforrásokhoz. Tudjuk, hogy több százezer jogász foglalkozhat ilyen ügyekkel Európában. Vagy a közigazgatás erőforrásaihoz hogyan viszonyul az önök e rendelkezésére álló erőforrás. Mi a százaléka azoknak a panaszoknak, amelyekre azt mondják, hogy igen, ennek a panaszosnak igaza van, de önök mégsem tudják elérni a jogorvoslatot. Eh, mert nincs rá eszközük. Eh, tehát azért vagyunk itt, hogy egy tényfeltáró küldetést végezzünk, az egész rendszernek egy részére koncentrálunk, amely az alapvető jogok eh, kartáját működteti. Az Európai Bizottság azt szeretné, ha lehetőleg hatékonyabb lenne ennek a kartának az érvényesülése. Bizonyára a többi szakértői panel is fog majd ezzel dolgozni, vagy foglalkozni, de azt azért mondjuk ki, hogy Európai Uniós szinten egyéni jogorvoslatra nincsen lehetőség. Az Európai Bizottság egyéni jogorvoslatot nem tud adni. El tud kezdeni egy jogsértési eljárást, meg leveleket tud írkálni, állni, de a jogsértési eljárás nem fog ahhoz vezetni közvetlenül, hogy az állampolgár jogai érvényesüljenek, illetve azokat tiszteletben tartják, tartsák. Ugyanez igaz az Európai Parlament petíciós testületére. Tudunk írni leveleket, tudunk a jó akaratra felhívni, meg a jó szándékra felhívni, de a megoldást mégiscsak, a konkrét megoldást a bíróságok tudják biztosítani. Ezzel a bevezetővel most akkor be is mutatnám önökenek azokat a vendégeket, akik a speciális jogérvényesítő szervektől jöttek el körénk. Az egyik Dominik Bodis, aki korábban az Európai Parlament képviselője volt két cikluson keresztül, és 2011 egy júniusa óta, ő a Défenseur de Droit Franciaországban, az ombudsman, Défenseur de Droit tehát, Franciaországban. A második eh, Aguilar Belda Spanyolországból, ő a spanyol ombudsman helyettese Spanyolországban leginkább a szociális politikáért, az egészségügyért, az oktatásért és a közfoglalkoztatásért felelős, illetve az állami szférában történő foglalkoztatásért felelős Spanyolországban Des Hogan, az Ír Emberi Jogi Bizottság alelnöke, a Nemzeti Emberi Jogi Intézmények jogi munkacsoportjának elnöke, az negyedik hozzászóló Peter Redding, a Jogi Szakpolitikák Egyenlőség és Emberi Jogi Bizottság igazgatója Nagy-Britanniából, az ötödik hozzászóló Serge Leonár, aki eh, jogi tanácsadó, mégpedig pedig eh, a belgiumi francia közösség gyermekjogi jogi tanácsadója, és az alapvető jogok ügynökségétől e, tehát az alapvető jogok ügynöksége, amely az európai jognak a szüleménye. E, Dr. Israel Butler e, lesz itt tőlük. Korábban Leszteri, egy korábban a Leszteri Egyetemi jogász professzora volt, Akkor meg is adom a szót, tessék. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim. Először is köszönetet szeretnék mondani az elnök úrnak, hogy meghívott ebbe a panelbe, amely lehetővé teszi, hogy az európai parlamenti képviselőknek és aki részt vesz ezen az ülésen, azoknak egy új intézményt mutathassak be, melyet Franciaországban egy alkotmányos reformmal hoztak létre. Így jött létre a jogvédő, az ombudsman, amely most, ez a tisztség most szerepel az alkotmányban, és négy intézményt csoportosít, amelyek már korábban is léteztek. Ez a közösségi mediátor, az ombudsman az egyik, a gyermekjogi ö, ombudsman, aki különösen a nemzetközi egyezmények jó alkalmazásával van megbízva a gyermekek jogainak tekintetében, a diszkrimináció ellenes hatóság és az egyenlőséget előmozdító ö, hivatal is az egyben, végezetül a biztonsági deontológiai hivatal a rendőrség, a csendőrség, az önkormányzati rendőrség, az büntetésvégrehajtási intézetek személyzete tartozik ide, tehát négy független hivatalról van szó, amelyek most egyetlen alkotmányban rögzített szerben egyesülnek. A specifikus missziók, mint például a gyermekekkel kapcsolatos szolgálat, vagy a biztonság deontológiát illető misszió, hogy ezeket ne veszítsük szem elől, ezek ne híguljanak fel egy nagyon széles keretben. Ennek érdekében a rendelkezés előirányozza, hogy az emberi jogvédőt három helyettes segíti. Egyik a gyermekek jogaival foglalkozik, a másik a diszkrimináció ellenes küzdelemmel, a harmadik pedig a biztonsági deontológiával. Én három hölgyet választottam, hogy betöltsék ezeket a tisztségeket. Három testület is van, akik ugyanezekkel a problémákkal foglalkoznak, a gyermekek jogai, a diszkrimináció és a biztonsággal kapcsolatos kódex. Az, ez a szerkezet kicsit összetett, de jól működik. Így módon biztosítható, hogy minden egyes feladatot egy amelyet korábban független hatóság látott el, az ne veszítődjék szem elől. Néhány számadatot is mondanék majd, hogy bemutassam tevékenységünket tavaly, tehát amikor a reform megvalósult, a négy hivatal összességében 5000 megkeresést panaszt kapott, amely nagyon egyenlőtlen oszlott meg. Nyolcvan ezer az ombudsmannak, 15 ezer a diszkriminációval foglalkozott, körülbelül 3000 a gyermekek jogaival kapcsolatos volt, és 250 vagy 300 a deontológiával, a biztonsági kérdésekkel. Tehát tényleg attól lehetett félni, hogy az a 250 ezer, 300 ezer panasz, amely a biztonsággal foglalkozott, az valahogy elvész a többi között amelyet az ombudsman kapott. De a testületeknek és a helyetteseknek köszönhetően biztosította azt, hogy minden egyes feladatunkat korrekt módon el tudjuk látni. Háromféle beavatkozási lehetőség van. Az egyik az, hogy egyénileg kezel, kezeljük a dossziékat, amiket kapunk. A második terület az egyenlőség és a jól bevált gyakorlatok terjesztése a diszkrimináció elleni küzdelemben a foglalkoztatás területén, a lakhatás területén, vagy a közszolgáltatások területén, és végezetül a harmadik terület, ezek a reformjavaslatok, amelyekkel élhetünk a kormány felé, vagy, vagy a parlament felé. Ez a reform érdeklődés vált ki a polgárokból, hiszen a rendszer nem egyszerű. Korábban, hogyha egy személy, egy család nehézséggel szembesült, mert például nem tudták beiratni gyermeküket, aki mondjuk fogyatékkal élt, egy mozgássérült gyermeket nem tudtak be iratni egy tanintézetbe, akkor ez a család az ombudsmanhoz fordult, hogy megoldja a dolgokat, vagy fordulhatott a diszkrimináció ellenes küzdelemmel foglalkozó hatósághoz, vagy pedig fordulhatott a gyermekekkel foglalkozó ombudsmanhoz, és néha a család mind a három intézményhez fordult, és aztán különböző válaszokat, néha ellentmondó válaszokat kapott. Most egyetlen kapu van, egyetlen ö, szerv, és aztán mi ö, a szervezeten, a hatóságon belül eldöntjük, hogy melyik a legmegfelelőbb megoldás, hogy ö, kielégítően megoldjuk ö, annak a problémáját, aki hozzánk fordul. Ö, a polgárokat is szárul, ö, szolgálja ez a reform, hiszen a joghoz való hozzáférés megkönnyült így módon. Korábban az ombudsman csak úgy lehetett megkeresni, hogy egy parlamenti képviselő révén, ö, akár képviselőházbeli, akár szenátusbeli, akár európai parlamenti képviselő révén történt. Ez is ugyanez volt a helyzet a biztonsággal kapcsolatos deontológia területén is. Most bárki, akár egy kiskorú is fordulhat az ö, ombudsmanhoz. Látjuk, hogy nagyon gyorsan megnövekedett a megkeresések, a panaszok száma, különösen a biztonság területén mm, havonta körülbelül 15 keresetet kaptunk, most 50-et kapunk, mert egyes parlamenti képviselők úgy vélték, hogy ez nem átadandó ez a dosszié, mert úgy ítélték meg, hogy nem szükséges, most bárki fordulhat hozzánk, és így módon minden egyes esetet tanulmányoznunk kell, és válaszolnunk kell a megkeresésre. Ez tehát a hivatalunk annak egészében, a testületek, a három területen, amelyeket felsoroltam, nagyon fontos szerepet játszanak, hiszen megvilágítják az ombudsman döntéseit minden új kérdést illetően. Az imént azt kérdezte, hogy vannak-e eljárások azelőtt, mielőtt valaki az ombudsmanhoz fordulna. A gyermekek esetében közvetlenül lehet hozzánk fordulni, a biztonsággal kapcsolatban szintén, a diszkrimináció elleni küzdelemet illetően úgy szintén, akik viszont a mediáció területén, tehát a közhatóságokkal fennálló problémák esetén fordulnak hozzánk, akkor tőlük azt kérjük, hogy az adott közhatóságnál már kezdjenek valamilyen panaszos eljárásba, és azt követően, hogyha nem kielégítő az adott hatóság válasza, vagy nem is kapnak választ, akkor a polgár, bármelyik polgár, bármilyen állampolgárságú, bármilyen jellegű tartózkodás engedélye rendelkezik Franciaországban, bárki fordulhat hozzánk. A sikerességi ráta, erre vonatkozóan is feltett kérdést, ez kétharmados, tehát az esetek kétharmada sikeres, olyan esetekben, amikor befogadható keresetekről van szó. Hogyha valaki azért panaszkodik, mert a szomszédja kutyája ugat éjszaka. Nos, ebben az esetben sajnos nem tudunk beavatkozni. De az olyan panaszokat illetően, ahol illetékesek vagyunk, az esetek kétharmadában kielégítő megoldást találunk. az eszközök nagyon széles ahogyan hozzánk lehet fordulni, ez lehet levél, lehet e-mail, természetesen egyre inkább növekszik az e-mailben benyújtott panaszok száma, jelenleg alkotjuk meg a honlapunkat egy panaszos formulával, egy, a kézírásos vagy a le, az írott levelek bizonyosan sokkal részletesebbek és több dokumentummal ellátottak, mint az internetes panaszok, amelyek gyakran harag szüleményei, mi minden esetre minden ö, ö, elemet rendelkezésre bocsájtunk, hogyha valaki hozzánk kívánt fordulni. Aztán a második módja a hozzánk fordulásnak, hogyha városokban, megyékben a területi képviselőnkhez fordul az adott személy. 250 ügynökünk van Párizsban, teljes munkadőben dolgoznak, és 450 területi megbizottunk, akik egész Franciaország területén önkéntesként dolgoznak, 350 eurót kapnak nagyon szerény juttatást, gyakran nyugdíjasokról van szó, akiknek remek szakmai tapasztalataik vannak, például az adóhatóságnál dolgoztak, vagy a prefektúrán, mások tanítóként, tanárként, rendőrként, szociális asszisztensként működtek, tehát nagyon jól ismerik a munkájukat, mesterségüket, nagyon erősen motiváltak, hiszen hetente háromszor fél napot kell fogadniuk ezeket a személyeket, és ez mindenképpen a köz végzett hasznos szolgálat. Gyakran, amikor az emberek nehézségekkel küzdenek a közhatóságokkal szemben, akkor az egyik fő ö, probléma, hogy senkivel nem beszélhetnek szemtől szemben, csak számokat kapnak, vagy közvetve lépnek kapcsolatba az adott hatóságokkal. Most viszont ott van egy olyan hálózat, amely 600 irodában tudja fogadni a személyeket, és ez mindenképpen csökkenti ezt a nyomást, hiszen így az embereket fogadják, ők úgy érzik, hogy tiszteletben tartják, és meghallgatják őket. És még akkor is, hogyha nem tudunk kielégítő választ adni a problémáikra, mégis egyenrangú állampolgárnak tekintjük őket ezen a módon. Ez tehát az az a kép, amelyet be akartam önöknek mutatni. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, és akkor megyünk is tovább. Manuel Aguilar Belda következik. primer lugar, mi agradecimiento en nombre de la institución del Defensor del Pueblo. Köszönöm. Először is szeretném megköszönni a meghívást erre a szemináriumra szeretném ismertetni a spanyol ombudsman szerepét. Nincs nagy hagyománya ennek az ombudsmani hivatalnak, 78-ba került be az alkotmányba, akkor alapították ezt az intézményt, és akkor úgy fogalmaztak, hogy az alkotmányos jogok magas szintű védelmezője, valamint azoknak a jogoknak a védelmezője, amelyek az alapvető jogok kartájában szerepelnek, tehát ez a definíciója a spanyol ombudsman hatáskörének. Eh, annak idején 78-ban Spanyolország éppen magához térni látszott egy hosszú diktatúra után. Egy diktatúra során az állampolgárok gyakran védtelennek, kiszolgáltatnak, alárendeltnek érzik magukat az állammal szemben, az államhatalommal szemben. Az, az intézmény létrehozásakor a legfőbb követelmény az volt, hogy függetlenek legyenek, éppen ezért öt éves időszakra nevezi ki őket a parlament kétharmados többség, minősített többséggel. Ez megegyezik a törvényhozási ciklussal, ez az öt éves időszak. A, az ombudsmani hivatalnak nagyon erőteljes vizsgálati jogköre van, és felkereshet bármilyen közigazgatási hivatalt, hatósági hivatalt, és ott vizsgálatot indíthat és tarthat jogsértések gyanújával, illetve ajánlásokat és tanácsokat fogalmazhat meg a különböző állami hivatalok részére. Ha arra a kérdésre akarunk válaszolni, hogy mennyire hatékonyan látja el eh, a hivatal a teendőit, akkor eh, arra utalnék inkább, hogy nem bírói feladatkörünk van, tehát nem ítélkezünk, hanem inkább rá bírunk vagy megpróbálunk rá beszélni. De a 85%-ában az eseteknek eh, az állami szervek, vagy önkormányzati szervek regionális szervek támogatják az ombudsman eljárását, és tehát 80%-a az ajánlásainknak megvalósul, illetve ezeket üdvözlik. Évente 35-40 ezer panaszt kapunk, főleg magánszemélyektől. 500 panaszt, 500 ügyet viszont maga az ombudsman nyit meg, akkor, hogyha értesül, vagy úgy véli, hogy valami fajta jogsértés vagy hiányosság figyelhető meg, és egy kisebb számú ügyet pedig egyesületek indítanak. Egyesületek, testületek. Mi minden egyes esetet kivizsgálunk, és utána pedig a statisztikát készítünk és nyomon követjük az ajánlásaink megvalósulását, éves jelentést készítünk ezekről az eredményekről a parlamentnek. Egyes konkrét érdeklődésre számot tartó témákban külön jelentéseket készítünk, olyan témákról, amelyek a társadalmat érintik. A bevándorlás például egy viszonylag új jelenség Spanyolországban, amely 2000 óta vált rendkívül látványossá Spanyolországban, és a bevándorlás kérdése éppen ezért komoly Eh, aggodalmakat okozott. Eh, voltak problémák, illetve eseteink eh, a bevándorló gyerekek oktatásával kapcsolatban, zaj, erőszak, iskolai erőszak, egészségügyi várólisták, lakhatással kapcsolatos kérdések, idősellátás, mentális egészségügy, illetve a kiskorúak eh, számára fenntartott intézményrendszer. Si bien medidas de contención eh, se extralimitaban en la contención, se extralimitaban... Ott azt vizsgáltuk, hogy ezekben a gyerekintézményekben hogyan bánnak a gyerekekkel, voltak panaszok a büntetésekkel, bántalmazásokkal kapcsolatban, illetve eh, voltak olyan panaszok, miszerint gyógyszerezik a gyermekeket ezekben az intézetekben meglátogattuk ezeket a intézeteket, csak úgy, mint a, az öregek otthonait, kórházakat és bevándorló befogadó, illetve menekült befogadó állomásokat, és megpróbáltuk kivizsgálni az eseteket. Az ENSZ-nél akreditált szervezet vagyunk, és mi vagyunk felelősek azért a nemzeti kezdeményezésért, amely az erőszak felszámolására irányul. Tehát ez egy országos szerepünk. Adott esetben megkérdőjelezhetjük egyes szabályok alkotmányosságát is. Különös szerepünk van olyan szabályoknál is, a szabályok esetében is, amelyeket központi szintről országos szintre országos szintről regionális szintre telepítettek. Mint ahogy már mondtam, 80%-át az ajánlásainknak elfogadják, és a polgárok eh, miután eh, csalódtak a, eh, az adminisztrációban, a közigazgatásban, akkor előszeretettel fordulnak hozzánk. Néha kifejezetten arra kell intenünk őket, hogy nem lehetünk mi az első hatóság, amelyhez fordulnak, hanem az ügyben, az ügy szerint illetékes hatóságot kell először felkeresniük. A madridi polgármesteri hivatalban volt például egy építészeti tender, amelyet egy cégnek ítéltek oda, és ennek az építkezésnek negatív hatása lett a szomszédos épületre, amely megrepedezett és kezdett összeomlani. E, ki is kellett e, telepíteni onnan a lakosokat, mert az építési munka e, ilyen mértékben tette lehetetlenné a házon belüli életüket. A önkormányzat erre fel azzal érvelt, hogy ezek a károk az épületben, ezek régebbi eredetű károk, 1920-as földrengésre vezették vissza, bírósági ügy is lett belőle, nagyon sok szakértői vélemény született hosszú bírósági eljárás során, és egyértelművé váltak az épületekben bekövetkezett változások. Tehát összegyűjtöttük a, bíró, a bizonyítékokat, és benyújtottuk mindezt a madridi önkormányzathoz. Így be tudtuk bizonyítani azt, hogy az új építkezés okozta a mellette lévő épület károsodását a madridi hatóságok ezután elismerték a felelősségüket, és kártérítést nyújtottak a szomszédos épület lakóinak. De esa, de esa obra pública. Bueno, ahí este fue un caso. Ezt követően a kár egy részét áthárították arra a cégre, amely megnyerte a pályázatot. Tehát ez csak példaként említettem, ilyen ügyekkel foglalkozunk. Sajnálatos módon sok panaszokat kaptunk a tengerparttal kapcsolatos építési jogi szabályokra. Nyilván a mi feladatunk, hogy megvédjük az emberek jogait, de hát azért körül van írva a mi hatáskörünk is. Felkeressük a képviselőket ezzel a problémával, és felhívjuk a figyelmet arra a tisztességtelen helyzetre, amely a tengerparti építkezési törvényel kapcsolatban eh, jelentkezett illetve annak okán jelentkezett, és megpróbáljuk rábírni a képviselőket arra, hogy tegyenek valamit az igazságtalanság felszámolása érdekében. Nyilván 10 perc nem elég ahhoz, hogy emberi jogi kitekintést adjon az ember, de szívesen válaszolok a kérdéseikre. Köszönöm. Thank you very much, and we go on to... Köszönöm szépen. Most pedig Des Hogan következik. Köszönöm elnök úr a szót. Volt egy PowerPoint uh, bevezetőm, de hát folytatnám, hogy időt nyerjünk. De most már talán mindenki kezd egy kicsit elálmosodni, úgyhogy megpróbálok nem eltérni a témánktól. Köszönet a szervezőknek, hogy meghívtak ma. A Nemzeti Emberjogi Intézetekről szeretnék beszélni, és ennek az elnöke majd ma délután fog szólni Írország vonatkozásában. Nos, ezek teljesen független, államilag szponzorizált intézetek, és a céljuk az, hogy nemzeti szinten védjék az emberi jogokat. Ahogy spanyol korregánk is mondta, gyakorlatilag az ENSZ elveknek megfelelően függetleneknek kell lenniük, ez rendkívül fontos. Ennek a függetlenségnek mégpedig az meg kell fogalmazódnia vagy az alkotmányban, vagy valamilyen ö, ö, jogszabályban. És az egyetemes ö, emberi jogokat kell képviselniük. Nos, mit is tesznek? Nagyon sok területen tevékenykednek, nemzeti, regionális, nemzetközi téren elsősorban nézzük a nemzeti területet. Vannak mandátumok, amelyek az úgynevezett jogalkotói felülvizsgálatot jelentik. Gyakorlatilag meg kell vizsgálniuk a jogszabálytervezeteket, kutatást végeznek. A, policy, a politika területén nem csak azt kell nézni, hogy vajon megszületett-e egy jogszabály, hanem meg kell nézni, hogy hogyan is működik. Aztán az emberi jogok, emberi jogok támogatása. Aztán a továbbképzés legyen az iskolában, vagy bárhol máshol. Felléphetünk az elnök közbeszól, elnézést egy kicsit le kell, hogy lassítson a tolmácsolás érdekében. A jogorvoslatot kérdezte elnök úr. A nemzeti intézmények különböző mandátumokkal rendelkeznek ezen a területen, de csak akkor léphetünk fel, ha már a bíróságok jogi segélyt nyújtottak az egyéneknek. Mi foglalkozunk panaszok kezelésével is. Nemzetközi és, és nemzeti szinten is vannak bizonyos szabványok, amiket tiszteletbe kell tartunk, olyan területeken is tevékenykedünk, ami a nemzeti ö, ö, bíróságok körébe tartoznak. Négy területen vagyunk, az, az Európa Tanács területen is jelen vagyunk, 36 ilyen intézményünk van, ebből 22-nek az ENSZ Párizsi elvei alapján rendelkezik státusszal. Ez a 36 intézmény alkotja az európai emberi jogi intézményeket. Az EU-n belül 18 emberjogi nemzeti intézmény rendelkezik, Dánia, Franciaország, Németország, Görögország, Írország, Luxemburg, Lengyelország, Portugália, Spanyolország és az Egyesült Királyság, illetve Észak-Írország öt B státuszzal rendelkező, Ausztria, Hollandia, Szlovákia, Szlovénia és Románia. Románia C státuszú. Vannak, akik akkreditációért ö, ö, jelentkeztek, ö, vannak, akik ö, már rendelkeznek ezzel, ö, van, akinek nincs ilyen intézményük általában polgári, politikai, szociális, kulturális jogokkal foglalkoznak, úgyhogy minden területtel foglalkozunk. Ez nagyon fontos, mert ahogy korábban is említettem, el kell kerülnünk azt, hogy űrök tátongjanak a mandátumok között. Reding alelnök asszony kérdezett a kétutas megoldásról, az EU, illetve a nemzeti intézmények vonatkozásában. Nos, el kell mondanom, hogy úgy gondolom, hogy a kartát nem nagyon jól értik a nemzeti intézmények. Foglalkoztunk az Európai Bíróság határozataival, és ahhoz, hogy ezt megtehessük, látnunk kellene, hogy mi az összefüggés, mert nagyon sok a munkánk, és korlátozottak a lehetőségeink, úgyhogy hogyha azt akarják, hogy kapcsolódjon a karta a mi munkánkhoz, azt hiszem a spanyol kollega is említette ezt, tehát például a, a bevándorlókkal való nem megfelelő bánásmód, a polgári adóság például a gazdasági válságokban, csak hogy egy párat említsek, ezek azok a kérdések, amelyekkel foglalkozunk nap mint nap a magunk módján. Nyilván a kartát alkalmazni kell, de talán egy kicsit több útmutatásra volna szükségünk, illetve arra, hogy megértsük, hogy hogyan. Talán a képviselőknek azt mondanám, hogy a nemzeti intézmények gyakorlatilag mindig is nyitottak arra, hogyha esetleg az önök szakbizottságai megkívánják hívni őket még döntéshozát elől. Például a kiadatással kapcsolatban volt erre példa néhány évvel ezelőtt. A nemzeti intézmények lehetnek bizottságok, vagy ombudsmanhoz tartozó szervezetek, ott van például a kínzásra vonatkozó egyezmény, vagy a fogyatékkal élőkre vonatkozó egyezmény, vagy több ilyen problémakör is, amelyen foglalkozunk. az ENSZ akreditált, akreditált minket, és vannak, akik foglalkozhatnak közülünk például panaszokkal is. A lengyel ombudsman, például az ír ombudsman, hogy csak kettőt említsek. Kötelező jellegű ajánlásokat is tehetnek egyesek közülünk, például a spanyol ombudsman. Egy felmérést végeztem, hogy tudjam, hogy milyen jellegű panaszokkal foglalkozunk, mielőtt idejöttem, és ahogy korábban is említettem, jogi szempontból jogi ügyekben képviselhetünk egyéneket, például Írországban, Amikus kurjéként is megjelenhetünk a bíróországon, aztán ott volt például a francia eset, ahol szintén eljártunk, amikor intellektuális szempontból fogyatékkal élő nőket sterilizáltak Franciaországban. Nos, a nemzeti intézmények, mivel nagyon sok területtel foglalkoznak, általában egy területtel foglalkoznak, és az útmutatásainkban ezt jelöljük is. Ezen kívül, hogyha esetleg olyan panaszsal fordulnak hozzánk, ami nem a mi hatáskörünkbe tartozik, akkor elirányítjuk az illetőt a megfelelő helyre. Ami a bíróságokat illeti, azt hiszem az elnök úr elmondta, hogy igen, a bíróságok szolgáltathatnak jogorvoslatot, hiszen az emberek nem akarnak föltétlenül bírósághoz fordulni, mert ezért elég sokba kerül, úgyhogy Strasbourghoz fordulnak inkább ilyen esetben. Gyakran megpróbálunk úgy eljárni, hogy ezt az Európai Bíróság is eljár, úgyhogy megvizsgáljuk az administratív gyakorlatot, és ennek megfelelően járunk el, például Írországban vagy Skóciában. Úgyhogy azok az intézmények, amelyek például megvizsgálják ezeket a panaszokat, gyakorta nem rendelkeznek olyan lehetőségekkel, mint amelyeket feltételeznek róluk. De igaz, az ellenkezője is van, amikor viszont a jogo reformájával is foglalkozhatnak. Aztán, ami az oktatást illeti, állandó kihívás ez mindannyiunk számára. Közvetlenül nem járhatunk el jogi esetekben. Jó. Tehát meg képviselhetünk embereket jogi esetekben. Azt gondolom, hogy ami az karta alkalmazását illeti fogékonyságra van szükség, de ugyanakkor mandátumra is van szükségünk az Európa Tanács és az ENSZ szintjén is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Serge Léonard következik. Oui, bonjour et merci beaucoup. Jó napot kívánok, és köszönöm, hogy meghívtak belgiumi francia közösség gyermekjogokkal foglalkozó tanácsadó helyettese vagyok. Nos, ezt az intézményt 91-ben hoztuk létre a gyermekek jogainak nemzetközi ratifikációjával egy időben. Ez a francia közösség kormányának része, ugyanakkor függetlenségi garanciáink is vannak a kormány nyal szemben. Nos, a mi fő missziónk, feladatunk a tájékoztatás a gyermekek jogaival foglalkozó nemzetközi intézmények tárgyában, tehát e, ezeket kell népszerűsítenünk, valamint ellenőriznünk kell a törvény helyes alkalmazását. Ezen kívül feladatunk az ajánlások megfogalmazása különböző kormányok irányában, tehát munkacsoportokat szervezünk pontos témákról, amelyek foglalkozhatnak az hágai 96-os egyezmény ratifikációjával, vagy akár feladatunk az egyéni panaszok gyűjtése is. Az egyéni panaszokat illetően, eh, nos emiatt hívtak meg minket ide, tehát ezzel a kérdéssel szeretnék most foglalkozni. Ami fontos, hogy szemításba kell venni, hogy a francia közösség intézménye vagyunk, és eh, Belgium igencsak eh, összetett ország, a gyermekek jogai viszont egy transzverszális téma, tehát talán meg kell különböztetnünk azon panaszok kezelését, amelyeket rendszeresen kapunk azoktól, amelyek a francia közösség hatáskörébe tartoznak Belgiumban. Nos, ezeket a panaszokat illetően nagyon kevés előjogunk van, kevés jogunk van. Kérhetjük az akták elkészítését, határidők kit tűzését Tehát csak néhány joggal rendelkezünk ezen a területen, és ezeket az előjogokat csak nagyon ritkán alkalmazzuk van egy fegyverünk, úgymond, de ezt a fegyvert szinte soha nem alkalmazzuk. Számos olyan téma van, amely a szövetség hatáskörébe tartozik. Mint mondtam, Belgium egy nagyon bonyolult ország, vannak a közösségek, a régiók és van a szövetségi szint, amelynek az ügyeit a szövetség ellen kezeli. A gyermekek jogai területén azt hiszem, hogy tudniuk kell, hogy Belgiumban a védelmi intézkedések, például a kiskorúak, a bűnöző kiskorúakra vonatkozóan, vagy a veszélyben lévő kiskorúakra vonatkozóan, ezek kötelező intézkedések, és ezeket az igazságszolgáltatás foganatosítja, de a kíséret az áthelyezés intézkedései a francia közösség hatáskörébe tartoznak. Tehát van egy transzverszális témakör, és együtt kell működnünk ezen kérdésekben vagy veszek egy másik példát, a nemzetközi örökbefogadás témáját. Két központi hatóságunk van a nemzetközi örökbefogadásra vonatkozóan. Egyrészt ott van a szövetségi hatóság, amely azzal foglalkozik, hogy a dokumentumok érvényességét ellenőrizze, hogy az engedélyek érvényesek -e, és aztán ott van egy központi hatóság a francia közösség részéről, amely a személyek kísérésével foglalkozik, un volet protectionnel. Et donc, dans ce cadre-là... Vagy van egy másik probléma is, melynél úgy szintén a francia ö, ö, közösség lép fel védőintézkedésekkel. Nos, ö, vannak olyan témakörök, amelyek nem tartoznak a francia közösség hatáskörébe, Lehetetlen ezt a témát viszont úgy kezelni, hogy más fórumokhoz ne fordulnánk. Tehát sok a munka, üléseket kell szervezni, kapcsolatokat kell ápolni, amelyek lehetővé teszik, hogy dolgozni tudjunk ezekkel a kérdésekkel kapcsolatosan. Ez nem mindig könnyű, mert amint szövetségi intézményekkel nézünk szembe, hát a szövetségi probléma már önmagában az, hogy a szövetségi intézményeknek szakmai szervezetekként kell cselekedniük, és mindenki büszke előjagaira. Egy példát mondanék, egy fiatal lányt elhagytak a szüleit Belgiumban, az apja Angliában rendelkezett tartózkodási engedéllyel. Ezt a fiatal lányt itt Brüsszelben hagyták el, dokumentumok nélkül, nem tudott visszatérni Angliába. Tehát ezzel a kérdéssel kap kapcsolatban megvizsgáltuk annak a lehetőségét, hogy az 56-os cikket alkalmazzuk a brüsszeli ö, egyezményből, és egy ülést szerveztünk ezzel a helyzettel kapcsolatosan a brüsszeli államügyésszel, a központi hatóságokkal és a kísérlet nélküli kiskorúval. De senki nem ad nekünk ilyenfajta előjogokat, ez a mi kezdeményezésünk, ez egy intéz, intézményünk erkölcsi ö, tekintéje, vagy tény, tényleges tekintéje, amivel élhetünk, és ezért tudunk így eljárni ilyen esetekben. Nyilvánvalóan más feladataink is vannak. Úgy vélem, hogy egy ilyen intézmény keretében, mint a miénk, a tanácsadási feladatkör is nagyon fontos, mert az embereknek tájékoztatásra van szükségük, tehát van egy ilyen feladatunk is, találkozunk az információt, tanácsot kérőkkel, olyan személyekkel, olyan személyek segítenek, akik a nemzetközi gyermekvédelemben, az ezzel kapcsolatos egyezményekben szakértelemmel rendelkeznek jártasak. Ezen kívül feladataink körében tanácsadás területén. Van egy orientációs iránymutatási feladatkörünk is számos olyan területen, ahol nagyon fontos a dossziék megfelelő irányítása. Gyakran a szülők vagy a gyermekekhez közeli személyek kérnek segítséget, és ezen tájékoztatási feladatkörünk keretében el kell mondanunk, hogy hova is forduljanak, iránymutatást kell nekik adnunk, hogy milyen útra lépjenek, ez nagyon fontos. És aztán elnök úr feltett egy kérdést, ezzel kapcsolatban elmondanám, hogy ami intézményünket illeti, ez egy frontvonalban lévő intézmény, mondhatjuk, hiszen gyakran nem merítettek még ki minden jogorvoslati lehetőséget, bírósági, közigazgatási jogorvoslati lehetőséget, gyakran nem is ismerik jól az emberek a francia közösség intézményeit, és mi adunk nekik iránymutatást ezen intézmények felé, tehát ilyen iránymutatási munkát is végzünk alapjában véve, tehát a polgárokkal közvetlen kapcsolatban lévő szervként működünk, és ami cselekedetünk értékelését illeti, nem számszerűsítettük ezeket. A gyermekek jogainak védelmében küzdünk, és ez egy olyan küzdelem, amely egy mindennapi állandó harcot jelent. Csak egy példa, számos éve harcolunk az iskolai kudarcok problémájával a francia közösségben, nagyon ö, rossz számadatok vannak az iskolai tanulmányokat illetően, rossz értékelések. Egy évtizede harcolunk, több mint egy évtizede ezzel, és most a kormány is segít ebben, hiszen harcolunk a buktatások problémája ellen, a pizzai tanulmányok eredményeinek fényében. Elmondhatom tehát, hogy ezen küzdelmet, illetően nagyon kitartóak voltunk, győzelmeket könyvelhetünk el ezekben a küzdelemben. Számos szülői munkaközösség szervezet társult hozzánk, és ők is együtt dolgoznak velünk ezen a témán. Nos, tehát az értékelés kérdése van egy kísérő bizottság, amely felügyeli a mi munkánkat. Köszönöm szépen. Köszönöm, most Péter Redin kap szót. Oh, good morning, or is it afternoon now? It's... Jó reggelt kívánok mindenkinek, még hivatalosan reggel van, vagy legalábbis délelőtt. És én is egy PowerPoint előadást szerettem volna bemutatni, de sajnálatos módon a technológia legyőzött bennünket, éppen ezért csak röviden összefoglalom akkor, amiről beszélni szeretnék a PowerPoint nélkül. Öt kulcsfontosságú dologról szeretnék beszélni, hogy hogyan kezeljük az emberi jogi panaszokat. Először is a hatásköreinkről fogunk, fogok beszélni, majd arról, hogy a cégen belül hogyan kezeljük a panaszokat, illetve a stratégiai pereskedés kerül még majd szómába, ugyanis ez, szóba, ugyanis ez az egyik fontos eszközünk és negyedik téma az lesz, hogy melyek azok a problémák, amelyek megakadályoznak bennünket abban, hogy megfelelő minőségű segítséget nyújtsunk, nyilván ezek a problémák ismerősek lesznek önöknek. Az ötödik pedig, hogy milyen következtetéseket tudunk levonni mindezen témák után. A mi bizottságunk az egy független, törvény által létrehozott szervezet, amely az emberi jogokat és az egyenlő bánásmódot hivatott elérni a társadalom belül, mint ahogy Dez is mondta, a Freudi elszólás volt, ez a hatalmon vagyunk. Nem, létezünk. 2007. október óta létezünk. Ami az emberi jogokat illeti, van egy sor felelősségünk, amit, eh, aminek megpróbálunk megfelelni először is. Eh, ez egyéneket kívánjuk eh, segíteni, meg erre majd kitérek, pereskedünk, tehát bírósághoz fordulunk, adott esetben kulcsfontosságú ügyekbe beavatkozunk, amikus kurié minőségben, vagy saját jogon indítunk eljárást akkor, hogyha úgy gondoljuk, hogy emberi jogi jogsérelem történt, és nincsen szüksége egyéni panaszosra. Emellett vizsgálatokat indíthatunk az egyes ágazatokban. Ez megint csak egy nagyon fontos dolog, mert eh, ahol rendszer szintű problémát látunk, ott a vizsgálat lehet a megfelelő módja annak, hogy a társadalmi változást elérjük. Mondok egy példát, nemrégiben vizsgálatot folytattunk, és folytatunk még most is, a fogyatékkal élők zaklatása ügyében. Ez egy gyűlöletbűncselekmény a fogyatékkal élők rovására, illetve kárára, és itt olyan témákra koncentráltunk, hogy az intézetben élő idősek e, ellen milyen zaklató bűncselekményeket hajtanak végre, illetve követnek el. Diszkriminációs ügyekben tudunk fellépni. Másfajta ügyekben nem feltétlenül, de kreatív módon meg tudjuk kerülni a problémát. Ami a panaszkezelést illeti, kétféle módon lépünk fel, eh, illetve kétféle módon jöhet eh, be hozzánk egy panasz. Van ugyanis egy eh, helpline, ami egy kifejezetten erre a célra létrehozott telefonvonal. 50-en vannak a telefon végén a mi részünkről, és itt emberi jogi kérdéseket lehet feltenni. 50 munkatársunknak. E, ami pedig a, az ügyvédi ö, irodákat illeti, őket is bátorítjuk arra, hogy ha emberi jogi jellegű jogi kérdésük van, és ilyen ügyük van, akkor bizalommal forduljanak hozzánk. Emellett a weblapunkra feltettünk egy útmutatót arról, hogy miről szól az Európai Emberi Jogi Egyezmény, a karta miről szól, hogyan lehet panaszt tenni, és hova fordulhatnak az emberek, hogyha mondjuk nem hozzánk. Tehát nem tudunk egyéneknek segíteni, de meg tudjuk mondani nekik, hogy milyen más szervezettől kaphatnak segítséget, ombudsmantól, vagy jogszolgálattól, jogszolgáltató szervektől, tehát ingyenes jogsegélyszolgálattól. Van egy ösztöndíjprogramunk is, Tavaly ez 10 millió EU, font volt, és ezt 100 szervezet között osztottuk szét, 100 jogsegély szervezet között, akik vagy amelyek emberi jogi témában nyújtanak segítséget az embereknek, tehát adott esetben, ami nem tudjuk támogatni vagy segíteni az egyedi panaszosokat, akkor azok a szervezetek, amelyeket mi anyagilag támogatunk, esetleg tudják a telefonos panaszvonalunkon 5600 panasz érkezett, és azt figyeltük meg, hogy egyes csoportok nagyobb számban panaszkodnak. Például fogyatékkal élők 469 esetben, etnikai kisebbség 364 esetben, mindössze 16 homoszexuális és 6 transgender személy nyújtott be hozzánk panaszt. Tehát mi szeretnénk bátorítani a, azokat a csoportokat, amelyek talán kevésbé használják a mi segítségünket, és megpróbáljuk megtudni, hogy eddig miért nem tették nagyobb számban. Ami a panaszokat illeti, általában az államigazgatás ellen nyújtják be a panaszt, az önkormányzat ellen, rendőrség ellen, bíróság ellen és az egészségügyi ellátórendszer ellen. Nyilvánvaló, hogy ez teljesen logikus is, mert ezek azok az ágazatok, illetve intézmények, amelyek olyan témákkal foglalkoznak, amelyek leginkább kihatnak az emberi jogokra. A harmadik terület, amiről beszélnék, az a stratégiai pereskedés itt ugye az a probléma, hogy annyi a panasz, mindegyikkel nem tudunk foglalkozni. Egy-egy legfontosabbat kell kiemelni, és olyan ügyeket emelünk ki, ahol bírói beavatkozásra van szükség. Tehát van egy stratégiánk a perindítással kapcsolatban, itt először kialakítjuk, hogy mik a prioritásos területek. Itt most eh, a eh, tüntetések rendőri biztosítása, a terrorizmus elleni intézkedések, eh, magánélethez való jog, illetve a költségvetési megszorítások hatása az emberi jogokra megint csak egy olyan témáról van szó, amely nem csak Nagy-Britanniában lehet nagyon aktuális és nagy számban előforduló probléma. Ami az eddig lejátszott ügyeket illeti, 63 esetben léptünk fel brit bíróságon, 16 esetben az Európai Emberi Jogi Bíróságon, Két esetben léptünk fel más európai emberi jogi testületeknél, testületeknél. Hajtottunk végre igazságügyi felülvizsgálatot, és két esetben az Európai Bírósághoz fordultunk. Az egyik a Kolman ügy, amely a fogyatékkal, egy fogyatékkal élő személlyel foglalkozott, de említenék egy frissebb ügyet is, amely a kartához kapcsolódik. Ez egy érdekes ügy, mert megmutatja azt, hogy egyenlőségi testületek és hivatalok hogyan tudnak tényleges eredményeket elérni. Ezt az ügyet NS ügynek hívják, amely a C 411-es ügyszámon érhető el, és aztán perjel 10. Tehát 411 per 10-es. Itt a főtanácsnok szeptemberben, szeptember 22-én adott ki egy, egy ajánlást, és alapvetően egy menekült jogi kérdésről van szó. Ez a, egy menekültügyi rendelethez kapcsolódik, a 343 per 2000-eshez, Eh, amely azt mondja, hogy a menekült eh, ügyi döntést ott kell meghozni, ahol a menekült belépett az Európai Unióba. cinikusok persze erre azt mondják, hogy ezt, ez azoknak a tagállamoknak kedvez, amelyek messze vannak az EU külső határaitól, tehát például Nagy-Britannia ilyen módon paterolhatja vissza a különböző menekülteket eh, olyan EU-s országba, ahol beléptek az Európai Unió területére. Itt eh, olyan afgánokról volt szó, illetve olyan afgán személyről volt szó, aki Görögországban lépett be az Európai Unió területére, ő azt mondta, hogy azért kell az ügyét eh, Nagy-Britanniában elbírálni, és nem pedig Görögországban, mert Görögországban olyan rossz a helyzet és rosszak a körülmények, hogy az ő méltósághoz való joga, illetve a menekültügyi tisztességes elbíráláshoz való joga, vagy akár a menedékjoghoz való joga sérülhet. A bíróság főtanácsnoka megvizsgálta ezt a kérdést, de visszatérek akkor egy másik témára. A 30-as jegyzőkönyv hatájáról volt itt szó. A brit és a lengyel kormány egyezett meg arról, hogy a kartát hogyan értelmezik egy külön jegyzőkönyvbe. A kérdés itt az volt, hogy a kartának teljes hatája van-e az Egyesült Királyságban. Na most ez nyilvánvalóan minden ügyre e, nagy jelentőséggel van, de egyébként a lengyel e, témákat is, e, illetve a lengyel helyzetet is erősen befolyásolja. Voltak beavatkozások a mi részünkről is, de egyébként az ENSZ emberi jogi biztosa is beszállt az ügybe, illetve az Amnesty International is. Ez is mutatja, hogy mennyire fontos egy ilyen ügy. A bíróság utalt az MSS ügyre, amely Belgium és Görögország között játszódott le, illetve Belgiumot hívták tetemre, Görögországba lépett be a menekült, és az volt a kérdés, hogy Belgium visszaküldheti-e Görögországba. A bíróság úgy döntött, hogy a harmadik cikkben biztosított jogok sérülnének, hogyha Belgium visszaküldené az illetőt Görögországba. Tehát térjünk vissza, akkor az eredeti téma az megszületett a főtanácsnoki vélemény, és ez arról szól, hogy mivel Görögországban nagyon rossz a menekült, menekültek helyzete, a brit kormánynak meg kell fontolnia, hogy visszaadja-e Görögországba az adott személyt, tehát nem lehet automatikusan visszaküldeni Görögországba, bocsánat, Görögországba nem lehet visszaküldeni automatikusan a menedékkérőket. A brit kormánynak és más tagállamoknak is azt kell megfontolnia, hogy nem jobb-e saját hazájukban elbírálni a menedék kérelmet, és nem visszaadni az illetőt Görögországnak. Sorry. Right. Thank you very much. No, no sorry. Just, uh, just, sorry, just very briefly. Csak nagyon röviden még azért van mondani valóm. Ami a korlátokat illeti, említettem a hatáskör hiányok között az, hogy nem tudunk egyéni esetekben segíteni. Ugyanez a téma, ugyanez a probléma más emberi jogi intézeteknél és ügynökségeknél. Sajnálatos módon az elkövetkezendő időszakban majd 50%-kal csökkentik a költségvetésünket. Ez egy problémát fog okozni, valamint, hogy hogyan jelennek meg az emberi jogok a médiában, ezzel is problémák vannak, és biztos vagyok abban, hogy nem csak Nagy-Britanniában. E, végezetül pedig e, az egyenlő bánásmód hatóságok és emberi jogi hatóságok e, az emberi jogi kérdésekben felszólalhatnak-e az Európai Bíróságon, ha előtte a Nemzeti Bíróság előtt nem voltak részesei a pernek. Egyelőre úgy tűnik, hogy nem. Ez viszont szerintünk problémás egy hibája az Európai Bíróságnak, hogy nem avatkozhatunk be az ilyen perekbe, míg az Emberi Jogi Bíróságnál beavatkozhatunk. Egyébként beszéltem az ügyben, erről az ügyről, az Európai Bíróság és az Európai Bizottság illetékeseivel. Szerintem a karta növekvő fontosságának fényében az Európai Bizottságnak felül kell vizsgálnia ezt az álláspontot, illetve gyakorlatot. Interesting. Nagyon köszönöm, rendkívül érdekes volt. Most pedig a panel utolsó előadója következik, Butler úr, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, a szót. A közelmúltban hallottam, hogy az anti-PowerPoint párt megszületett, de nem tudtam, hogy már ennyi tagja van az Európai Parlamenten belül is. Ma három dologról szeretnék szólni. Először is át szeretném tekinteni a panaszokat egy tagállamban, aztán egy kicsit a jogokról, a tudatosságról, illetve a lehetőségekről, hogy jobban lehessen kapcsolni az áldozatokat a megfelelő panaszkezelő testületekhez. Két dolgot szeretnék először is megjegyezni a számokról, amit meg akartam mutatni, illetve most beszélni fogok róluk. Először is a diszkriminációs joghoz kapcsolódnak, tehát olyan panaszokkal nem foglalkozom, amelyek az alapjogok más területéről származnak. Másodszorban Ezeket a számokat az egyenlőségi testületektől kaptuk, úgyhogy nem föltétlenül tartalmaznak más testületektől származó számokat, vagy olyanok eset, olyan eseteket, amelyek az ilyen testületekhez nem jutottak el. Nos, két oszlop van a számítógépemben, a táblázatomban. A számok gyakorlatilag összesítve azt mutatják, hogy nagy az eltérés a tagállamok között, az a regisztrált esetek között. Úgyhogy vannak olyan tagállamok, ahol több ezer esetről beszélünk, másokban száz, több százról, mégint másokban kevesebb, mint húsz, kevesebb, mint tíz. Ez a 2010-es év statisztikája, de hasonló a 2009-eshez. Na most, ami a populációt illeti ezen tagállamokban, nyilván ehhez is kapcsolódik a dolog. Azt várna az ember, hogy a nagyobb populációval rendelkező tagállamokban nagyobbak a számuk is fordítva. Mégis nagy a különbség a beérkezett esetek számát illetően, úgyhogy nem lehet csak a népességgel magyarázni a különbségeket. lehet alapértéken értelmezni azokat a számokat, amelyeket nem látnak. Olyan tagállamokban, ahol csak kevés a panasz, biztos nagyon jó eredményeket érnek el, ahol viszont sok a panasz, mint például az Egyesült Királyságban, Franciaországban vagy Svédországban, ahol ezrekről beszélünk a panaszok körében, nem igazán jók az eredmények ez talán túlságosan felületes és naív következtetés lenne. Nagyobb a valószínűsége annak, hogy a különbségek abból adódnak, hogy az emberek nem igazán tudják, hogy melyik testülethez forduljanak, vagy milyen szervezetek segíthetik őket. 2009-ben az ügynökség kutatási eredményeket hozott nyilvánosságra, 23.500 emberrel folytatott beszélgetéseket, különböző kisebbségeket képviselve, úgyhogy néhány számot szeretnék elmondani. 80, 60 és 25. Általában 80 válaszadó nem tudta megnevezni azt, hogy melyik szervezethez forduljon, hogyha esetleg valamilyen diszkrimináció áldozata. Tehát semmiféle civil szervezetet, semmit. Ha viszont egy adott nevet mondtunk nekik, 60%-uk azt mondta, hogy soha nem hallottak róla, erről az intézményről. Végül pedig az emberek csak 25%-a tudott arról, hogy a diszkrimináció ellen védik őket, például a lakhatáshoz való jog, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés joga, stb. ilyen területeken. Ez azt jelenti, hogy nem csak arról van szó, hogy az emberek rossz ajtón kopogtatnak, hanem hogy egyáltalán nem is tudják, hogy van egy ajtó, ahol lehet kopogtatni. Úgyhogy innen kell kiindulni. Ez a probléma magyarázza azt is, hogy miért nagyon kevés a panasz. 82%-uk azt mondta, hogy bár diszkriminációt tapasztaltak, nem jelentették. Úgyhogy azok a számok, amelyekkel rendelkezünk, gyakorlatilag magasabbak kellene, hogy legyenek, úgyhogy még egyelőre nem igazán látjuk a probléma mélységét és nagyságát. Nos, mi a helyzet, amikor ö, mégiscsak jelentenek valamilyen esetet? Először is tudjuk, hogy nagyon sokan nem a megfelelő ajtón kopogtatnak, mert egyes tagállamokban nagyon sok intézmény, nagyon sok testület létezik, de lehet, hogy adatvédelmi, gyermekjogi, a fogyatékkal élők jogát képviselő, a diszkrimináció vagy a kínzás szóval szembeni védelem testülete, stb. stb. Tehát nemzeti szinten nagyon sokféle testület létezhet, és hogyha valaki nem ismeri, hogy hogyan működik a rendszer, bizony nem igazán tud kiigazodni benne. Néha a mandátumok átfedik egymást, tehát ebben nem igazán tudja, hogy most akkor melyik a megfelelő szerve, hova forduljon. És gyakorta bár sok a ö, megfelelő testület, mégis azért vannak köztük hézagok, úgyhogy nem föltétlenül minden jogot találjuk meg. Tehát az ember nem igazán tudja, hogy hova forduljon, mert végül is van bizonyos jog, ami semmi által nem lefedett. Aztán nagyon érdekes lenne tudni azt, hogy mi történik, hogyha az emberek rossz ajtón kopogtatnak. Folyik egy munka, pillanatnyilag az ügynökség, nem a tavasszal jelenik meg ennek a munkának az eredménye. Különböző interjúkat végeztünk nyolc tagállamban, ahol talán 200 áldozatról volt szó, és aztán vannak közvetítő szervezetek is, például a civil szervezetek, akik segítenek megmondani az embereknek, hogy hova forduljanak. Az egyik dolog, amit kérdésként felteszünk, hogy mi az általános gyakorlat. Hogyha például civil szervezetként valaki önökhöz fordul, akkor meg tudja mondani, hogy hova forduljon a problémájával? Hasonlóképpen, hogyha rossz helyre kerül a panasz, akkor visszaküldik-e az adott személynek, a panaszosnak, vagy pedig tovább küldik a megfelelő helyre. Nos, végezetül négy lehetőséget szeretnék megemlíteni a jövőre, ami segíthet az áldozatoknak, hogy meg, ha megfelelő helyre kerüljenek. Az egyik lehetőség, már nagyon sokan említették előttem, az, hogy nemzeti emberjogi intézeteket hozzunk létre, ami aztán megfelelő akkreditációt kap. Ahogy ez korábban is elhangzott, széleskörű mandátumra van szükség az emberi jogok terén ehhez, hogy ne legyenek hézagok. Aztán jogi függetlenség, megfelelő források, illetve olyan hatáskörök, amelyek például a nyomozást is lehetővé teszik, de ugyanakkor részt vehetnek például a politikai kialakításában, illetve az emberek figyelmének felhívásában arra, ami rendelkezik, ami létezik. Nyilván valamilyen státuszra van szükség, a státuszra például. Ha visszatekintünk az elmúlt évekre, azt tapasztaljuk, hogy egyre több olyan szervezet létezik már, amely megfelelő A státusszal rendelkezik, úgyhogy Tíz tagállamban 12 ilyen van, amely A ö, minősítéssel rendelkezik. Ebből három az Egyesült Királyságban tevékenykedik. Volt egy nagyon szép térképem, amit meg akartam mutatni, higgyék el, gyönyörű. Nos, mik az elényei annak, hogyha van egy ilyen nemzeti szervezet? Elnök, e, elnézést, azt hiszem ezt már egy másik előadó elmondta, úgyhogy kérem, hogy fejezze most már be az előadását. Nos, az előnye az annak, hogy az embernek e, kisebbek az esélyei arra, hogy rossz ajtón kopogtassanak. A másik, egyre kevesebb e, panasz lesz, illetve jogsértés, mert megfelelő rendszerek rendelke, léteznek. Hogyha összevonjuk őket, akkor az azt jelenti, hogy megfelelő kapacitásra, forrással is rendelkeznek majd. Az egyik megoldás talán az, hogy jobban szerveződjünk. A különböző testetek megmaradnak, de talán egy egyablakos rendszert kéne hozzáadni, amelynek segítségével egy ablakon keresztül juthatnak be a panaszok. Ez azt jelenti, hogy egy oldalon jöhetnének be a panaszok, de nem föltétlenül tudja lefedni az összes hiányzó területet. Ez volna a hátránya. Egy másik esetleg a szolidaritás megteremtése. Tehát teljesen mindegy, hogy hova kerül a panasz, el kell rendezni a dolgot. A másik kérdés az, hogy esetleg ezek a testetek, akik megkapják a panaszt, továbbítsák el, hogy most való ezt itt neki kellene megoldani, hogy ne kelljen az áldozatnak aggódni, hogy most eljut-e a panasz a megfelelő helyre, avagy sem. Na most ennek a hátránya az, hogy túl sok feladattal látja el ezeket a testületeket. Végezetül, ha egyetlen egy ponton lehet meg ö, bekopogtatni, akkor ki lehet egy eszközt vagy egy szoftver dolgozni, eh, amelynek segítségével egy adott személy egy csomó kérdésre választ kaphat. Ez pedig leszűkíti annak a lehetőségét, hogy melyik megfelelő szervhez kell vagy testülethez fordulnia interaktív módon. És nagyon remélhetően 2013-ban eh, már foglalkozik majd az ügynökségünk ezzel a kérdéssel. Ezen kívül a folyamat végén, amikor már az adatok bekerülnek a szoftverbe, akkor elkészül a panasz, és elküldik a megfelelő intézethez. Bár hát ez már olyan technológia, nem hiszem, hogy ez a technológia működne, mert már most se. Mondjuk könnyű megoldás lenne ez az egyének számára. A hátrány az, hogy az legújabb technológiákat nem mindenki tudja kezelni, úgyhogy mégiscsak kéne valami közvetítő szervezet, mint például a civil szervezetek. Köszönöm szépen, ennyit szeretem volna elmondani. Elnök, nagyon köszönöm, ez nagyon érdekes volt. Most jönnek a kérdések. Mrs. Alkin. Thank you very much, Mr. Chair. Köszönöm az érdekes előadásokat. A spanyol ombudsmanhoz lenne egy kérdésem. Tudják, hogy Spanyol, tudják, hogy Spanyolországból jön a legtöbb petíció. Rengeteg petíció érkezik Spanyolországból. Uh, és mi nem úgy gondoljuk, vagy nem úgy érezzük, hogy az önök jogrendszere jól működne. E, egész egyszerűen eltévednek az emberek, ha nem tudnának hozzánk jönni, e, akkor azt se tudnák, hogy hova mennek. E, tehát két kérdésre hívnám fel a spanyol ombudsman figyelmét. A, tengerparttal kapcsolatos törvény, amely lehet, hogy egy jó törvény, de e, önkényes módon hajtották végre, mert a nagy hotel az maradhatott a tengerparton, a kis házakat viszont bontásra ítélték. E, ami mögött az ember feltételez bizonyos anyagi érdekeket. És akkor ez felveti a kérdést, hogy hogyan alkalmazzák a törvényeket. Emellett még a városfejlesztési törvény, illetve a városrendezési törvény, például Valencia esetében alapvető emberi jogokat sért az ottani városrendezési törvény. Sőt, én úgy gondolom, hogy a spanyol alkotmányt is sérti. Ezt ennek pedig emberek isszák meg a levét. Sajnálatos módon azok a spanyolok, akik megpróbálnak mégis az állami hatóságokhoz fordulni, évekig járhatják a hivatalokat, rengeteg pénzt költenek eh, folyamat során, és nem kapnak eh, segítséget. A regionális ombudsmanoktól kaptunk például segítséget, eh, a valenszai ombudsman segített, aztán ki is rúgták. A kérdésem tehát az, hogy ön szerint Spanyolország megfelelően ad-e emberi jogi segítséget a saját állampolgárainak, hogy azoknak ne kelljen az EU-hoz fordítani. Tíz percig van már csak tolmácsolás, nagyon érdekes, lehet, hogy bilaterálisan is lehet nem. Azt gondolom, hogy a parlamentben ez egy nagy jelentés. Ez egy nagyon komoly jelentés a spanyol jogalkalmazási helyzettel kapcsolatban. Posztinár úr, Két kérdésem van Peter Redinghez, és egy megjegyzést is tennék. Van egy furcsa petíciónk, egy francia gyógyszerésznek nem engedik, hogy Nagy-Britanniában gyógyszertárat nyisson, mert, mert a brit törvényeket úgymond nem tartaná be, hogyha nyitni engednék egy, egy gyógyszertárat. Az önhivatala tudna ennek a francia gyógyszerésznek segíteni. Másik kérdés, mikor ér véget a brit opt-out az alapvető jogok kartája alól, mert úgy tűnik, hogy a brit opt-out maradni fog. A második kérdés, Cameron miniszterelnök éppen most azon gondolkodik, hogy hogyan lehetne elkerülni azt, hogy az Európai Emberi Jogi Bíróság ítéleteit végrehajtsák. Ez elég sokkoló a számunkra. Ön mit gondol erről? Köszönöm szépen először is minden felszólalónak szeretnék köszönetet mondani, akik előadásokat mutattak be. A Butler úr említette ezt a, az egyenlőtlenséget a polgárok tájékoztatását illetően. Tehát egyrésztről ismereteket kell közvetítenünk az európai polgárokról, hogy milyen jogaik vannak védelmük érdekében, jogviták esetén, de van itt egy egyenlőtlenség, azt illetően, hogy nincs egyablakos ügyintézési rendszer, nagyon központosított a rendszer, és Bodis úr kifejtette, hogy ott viszont van egy egyablakos rendszer, amely lehetővé teszi, hogy aztán a szolgálaton belül osszák ki a különböző területek között a kérdéseket. Azt hiszem, hogy nagyon zűrzavas az a helyzet az európai polgárok számára. Szerencsére itt van ez az alap, az alapjogi karta, ez létezik, de mindenképpen védenünk kell az európai polgárokat, ez mindenképp prioritás kell, hogy legyen nagyon sok torzulás és különbség van az ombudsmanok hatáskörét illetően is, ha egyáltalán ilyen létezik. Ellátogatott hozzánk néhány napja a lengyel ombudsman, aki például bírósági ítéletek után valós hatáskörrel rendelkezik, hogy esetlegesen még a döntést is korrigálhatja így módon tehát vannak különbségek az ombudsmanok hatáskörek között. Miért nincs mindenhol ombudsman? Miért nem lehet a polgárnak könnyen tájékoztatást szerezni a jogairól, és miért nem tud könnyen hozzáférni egy központosított rendszerhez, hogy megvédhesse jogait? Gyakran kollégám beszélt erről, az ö, ifjúságvédelmi hivatalt, illetően például Németországban a ö, vállások esetén is petíciós szakbizottságban is gyakran felmerülnek ilyen esetek. Néhány héttel ezelőtt néhány hét múlva lesz Berlinben egy ilyen táj, találkozó, amely ezzel a problémával foglalkozik, hiszen már évek óta jut a petíciós szakbizottság elé az ilyen fajta esetek többsége, de nekünk sem, csak orientációs hatáskörünk van ilyen esetekben. Nagyon sok esetben különböző szervekhez irányítjuk ezeket a polgárokat, akik segíteni tudnak nekik ezekben az ügyekben. De hogyha lenne egy koordináció az ombudsmanok között, akkor azt hiszem, hogy az ilyenfajta problémát tízszer olyan gyorsan meg lehetne oldani. Tehát még egyszer megismétlem a kérdésemet. Az ombudsmanoknak miért van különböző hatáskörük, miért van különböző szerepük, miért nincs mindenhol ombudsman, és hogy van-e koordináció, hogyan dolgoznak az ombudsmanok egymás között? There was one more question of a member, I think, here. Még egy képviselő, aki szeretne kérdezni, ott láttam, hogy jelentkezett. Igen, köszönöm. Elnézést kérek azért, hogy nem voltam itt végig. Uh, a spanyol uh, tengerparti törvényről uh, szólnék én is. Nem hiszem, hogy ez bilaterális kérdés. Annyi spanyol és brit és német és egyéb állampolgárt érint ez a kérdés. Szeretném, hogyha megértené az spanyol ombudsman, hogy ez nem egy spanyol kérdés, hanem egy európai kérdés, és éppen ezért kérem, hogy ezt vegyék figyelembe. És még itt egy kérdés, és aztán jönnek a válaszok. Yes, since we still have interpretation, I will speak German. <laughs> Németül beszélek, mert van még tolmácsolás. Két kérdésem van. Az egyik kérdés a különböző ombudsmanokhoz, vagy a nemzeti létesítmények képviselőihez. Milyen módon van hozzáférésük, vagy keresik a hozzáférést a közvéleményhez, és hogyan különböztetik tesznek különbséget egyedi esetek között, illetve olyan panaszok között, amelyek nagyon gyakran előfordulnak hasonló típusú panaszok. És itt például az osztrák tévéadóra gondolok, amely az államügyészség üzemeltetésében van, és nagyon sok esetet mutat be a közvéleménynek. Peter Reddinghez egy rövid kérdés. angolul. Tehát van az alapvető jogok kartája, de Nagy-Britannia és Lengyelország, sőt később Csehország is a szerződésváltozás után opt-out-tal fog rendelkezni, és én szeretném tudni, hogy ez mit jelent a gyakorlatban, mi lesz az igazi különbség az emberek szempontjából. Köszönöm. Akkor most én azt javaslom, hogy a spanyol kollega kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Elnök úr, először Auken asszony kérdésére válaszolnék különböző implicit kérdések is felmerültek itt a spanyol igazságszolgáltatási rendszer kapcsolatban, a lassú munkával kapcsolatban, az spanyol bíróságok lassú munkájával kapcsolatban, valamint azzal a tényel kapcsolatban, hogy az ombudsman mindig kap panaszokat a közhatóságok munkájával kapcsolatban, de az egész rendszer viszonylagosan lassan működik. Nos, ebben az igazságszolgáltatási rendszerben megvan minden fórum, minden fok, olyan helyekre is irányítani a panaszokat, amely nem is oda tartoznak, például az alkotmánybírósághoz, amely gyakran túlságosan magas szint egy adott panasz kezelésére. Aztán felmerült a kérdés, hogy az emberi jogokat megfelelően védelmezik-e Spanyolországban, mégpedig azért kérdezte ön ezt, mert nagyon sok panaszt kapnak önök itt. Azt hiszem, hogy a petíciós szakbizottság valóban nagyon sok kérdéssel foglalkozik. A spanyol petíciós szakbizottságban a szenátusban, illetve a képviselőházban is dolgoztam. Igaz, hogy oda is nagyon sok petíció fut be, de azok a petíciók, amelyekre ön utalt, nos ez, en, ezeknek az az oka, hogy Spanyolországban nagyon sokaknak van második lakhelyük, és őket érinti elsősorban ez az említett törvény. Itt a diszkrimináció vagy a rossz bánásmód kapcsán sokkal kevesebb petíciót kapnak Spanyolországból, hiszen a spanyol jog, és a megfelelő szervek, amelyek ezen jogok védelmével foglalkoznak, bizonyosan sokkal erősebbek. Soha nem lesz az sir, without translation, without Ah. And yeah. using the microphone. So please, Mr. Boudis, if you just want to... Si vous voulez it's working choisir... Now. No, no, it's working. Maintenant, ça marche. Et est-ce qu'il y a encore la traduction Si. Maintenant, ça fonctionne. Traduction. Oui. Muy brevemente, si me permite el presidente, yo creo que ya, ya funciona, ¿verdad? ¿No? A mí sí. Oui, il a... ¿Me oyen? Le membre français.